Meine Damen und Herren, darf Sie alle ganz herzlich begrüßen. Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntök mindenkit. egy nagyon fontos téma van a napirendünkön. Sajnálatos módon azonban a napirendünk egy kicsit megváltozott, ezzel ellen nem tehetünk semmit. Vannak olyan események ugyanis a világban, amelyek arra kényszerítenek minket, hogy reagáljunk rájuk. Éppen ezért 17 óra 30-kor ellátogat hozzánk Ötinger biztos, és akkor be kell fejeznünk ezt a meghallgatást. Tehát az elején föl kell gyorsítanunk a tempót, jó példával szeretnék előjárni, köszöntök mindenkit, és ennyi is volt, és át is adnám a szót Szóza Wagner kollégának, aki két-három bevezető megjegyzéssel a jelentés előadójaként bevezetni a témát. Parancsoljon! Muchas gracias eh, por eh, concederme este turno de palabra. Köszönöm szépen a szót, azonban azt gondolom, hogy egészen rövid idő áll csak a rendelkezésünkre, ugyanis van néhány változása programunkon, tekintettel arra, hogy Ötinger biztost várjuk ide. Éppen ezért talán szeretném felkínálni, hogy rögtön áttérjünk a mai nap előadóira. Elnök, köszönöm szépen, és rögtön meg is adom a szót az első előadónak, mindenki 10 percben fogja korlátozni az időtartamot, amíg beszél. Elindítjuk az órát is, hogy lássuk, hogy mennyi az idő. Rögtön meg is adom a szót Janis Ositisnek, a, az AS rendszer ellenőrző osztálya vezetőjének. Parancsoljon a szó. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Mindenkit üdvözlök. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Szeretném a balti régió átviteli rendszer üzemeltetőinek elvárásait, ami az energiapolitikai prioritásokat illeti. A balti régió energia gazdálkodási terv, a BEMIP rövidítése hallgat ez az anyag. Nekem több éves tapasztalatom van a kilenc összekapcsolt villamos energia rendszer szakmai műszaki irányításában, a balti régióban, a balti struktúrában. Szeretnék elnézést kérni, hogy némileg módosultak az ábráim az eredetileg kiosztottakhoz képest. A hangsúlyokon változtattam, illetve a szövegen, valamint kiegészítő információval is fog, szolgálok majd. Amiről itt most szó van, több nemzeti és regionális intézmény számára is fontos kérdés. Nehéz kihívás előtt állunk, és egyidejűleg hosszú távú célokat kell megvalósítanunk. Több vitapont van az energiainfrastruktúra prioritásaival kapcsolatosan. Ezek közül számos műszaki jellegű, ezt megfelelő intézményi, iparpolitikai szinten kell kezelni, de egy dolgot szeretnék kiemelni, és hogy külön a figyelmükbe ajánlani, konkrétan a második és a harmadik ponttal kevésbé részletesen fogok foglalkozni, ezek ugyanis inkább szakmai jellegűek. Tehát az első pontra szeretném a figyelmüket felhívni. felhívni. A BEMIP sikeres megvalósításáról van szó. Már 2014-re várunk kézzelfogható eredményeket, elsősorban az összekapcsolások terén a balti hálózatok, illetve a skandináv hálózatok összekapcsolása terén a az ezzel kapcsolatos munka már zajlik. Ugyanakkor nem teljesen világos, hogy az összekötetéseket követően milyen helyzettel számolhatunk. Elképzelhető, hogy bizonyos tevékenységek, amelyeket a terv, ez a BEMIP névre hallgató terv tartalmaz, nem valósulnak meg. Itt az okok abban rejlenek, hogy az infrastruktúrális összekötetések a balti országokban, balti országok és harmadik országok között igen erőteljesek történelmi okok folytán. Látható itt az ábrán, hogy milyen szorosan kapcsolódunk az orosz, illetve a fehér orosz hálózathoz. És ezek az országok nem tagjai az EU-nak, sem az Európai Gazdasági Térségnek. A Kaliningrádi terület külön problémát jelent. Ez egy orosz enklávé, Litvánia és Oroszország, illetve Lengyelország között, és nekünk csak Litvániával és Lengyelországgal van közvetlen határunk az európai országok közül, mégpedig nagyon rövid szakaszon, itt nincs energi, villamos energia infrastruktúra, amúgy is Lengyelországot tekintve ez egy kevésbé fejlett terület. A balti villamos energia hálózat csak egy DC kábellel csatlakozik Észtországon keresztül Finnország felé. A főbb vitapontok és problémák elsősorban gazdasági és politikai jellegűek, nem annyira műszakiak. A harmadik országok befolyása további gátat fog jelenteni a balti térség Európába integrálása előtt, és ez kihat a térség biztonságos energia ellátására. Ha nem állunk át más pályára, ami a egyik, egyik fő célkitűzése, akkor a legfontosabb fenyegetés változatlanul fent fog állni. Az energiapiac Oroszország és az EU között változatlanul fennmarad-e? Ez az egyik kérdés, a másik, hogy a többi EU rendszerhez való kapcsolódás lehet, hogy nem lesz hatékony, ha a energiaelőállítási kapacitások a balti térségben nem fejlődnek. Ennek elsődleges oka a kedvezőtlen beruházási környezet, amit különböző széndiokszid kibocsátási, környezetvédelmi és egyéb követelmények idéztek elő harmadik országok visz. A balti térség EU piacba történő integrálását akadályozhatja az is, hogy eltérő a piaci viselkedés, illetve a rendszer sajátosságai. Számos atomerőmű, nagy atomerőmű működik Oroszországban, és további nagy atomerőművek építését tervezik Oroszországban és Fehér Oroszországban is. Nyilvánvalóan a műszaki jellemzők, a műszaki helyzet befolyásolni fogja a balti térség piaci viszonyait is, és infrastruktúráját is. Nos, nézzük, mi a javaslat. Az Európai Uniónak rugalmasabb szabályozókkal és politikákkal kell rendelkezniük a periférián elhelyezkedő országok, illetve a harmadik országok vonatkozásában. A rugalmasság alatt azt értem, hogy ideiglenes vagy provizorikus rendelkezéseket kéne bevenni, ami a periférián elhelyezkedő országokat és régiókat illeti olyan kérdésekben, amelyek harmadik országokat is érintenek. Ennyit röviden. Köszönöm szépen, és természetesen készen állok a kérdéseket megválaszolni. Elnök, köszönöm szépen, hogy tartotta az időt, ez komoly segítség. A következő előadónk Alberto Cabarro Józa, a Red Electrica vezérigazgat, üzemeltetési vezérigazgatója Spanyolországból. The micro is on the right. This one. Yeah, thanks. Thank you.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 szeretnék hozzászólni a hálózatok megbízhatóságához. que son herramientas para, para agilizar e implementar, con herramientas para agilizar e implementar infraestructuras prioritarias. Pero... És a hálózatbiztonság létrehozására természetesen eszközökre is szükség van. Fennáll annak a szükségessége, hogy olyan projekteket eh, folytassunk le, amelyek figyelembe veszik az európai érdekeket. Nem csak az összeköttetésekről van szó, hanem olyan infrastruktúrákról is, amelyek segítenek az átviteli kapacitást kibővíteni itt Európában. Tehát nem csak a hálózatok határon átívelő jellegét kell itt szem előtt tartani, természetesen az egyes eh, nemzetek kapacitás igényét is. Azt gondoljuk, hogy jobb koordinációra lenne szükség az európai ö, eh, ö, eh, orientáció és az infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó tervek között. Tehát a tíz éves rendszerfejlesztési terv mellett az egyes tagállamoknak egyfajta ilyen supranacionális európai víziót is kellene követniük. Ez lesz tehát a második kezdeményezés, amit útnak fogunk indítani, egy új tíz éves hálózatfejlesztési terv. Fontos, véleményem szerint, és ez a dokumentumban is szerepel, hogy a regionális kezdeményezéseket támogassuk, hiszen ők teszik lehetővé számunkra azt, hogy egyre inkább fokozatosan a piac egységesüljön, a belső piac egységessé váljon. Spanyolország, Portugália része már ennek, ott egységes árképzés van ebben a két országban, és gyakorlatilag Spanyolország, Portugália egyetlen piacnak tekinthető, nem csak ami a rendszerek összeköttetését illeti, hanem az árképzést is illeti, és ezt a kezdeményezést ezt szerintem fel lehetne karolni. Annak érdekében, hogy a széndiokszidmentes jövőt el tudjuk érni, fontos számunkra, hogy olyan eszközeink legyenek, amelyek lehetővé teszik olyan energiaforrások bevonását, amelyeknek a rendelkezésre állása kapacitása nem ingadozó. Vannak olyan országok, amelyeknek a nemzetközi rendszerekbe való bekapcsoltsága még nem megfelelő ehhez. Nyilvánvalóan a csúcsidőket megfelelően kell kezelni, menedzselni, és fontos hosszú távon erre kialakítani a rendszereket. Ami ma a keresletmenedzsmentet illeti, olyan eszközökre van szükségünk, és ezekről fontos eszközként szól a dokumentum is, illetve egymást kiegészítő eszközökként jelöli meg őket. Tehát olyan eszközökre van szükségünk, amelyek ezt biztosítsák. Itt nem csak műszaki eszközökről, hanem igazgatási és gazdasági eszközökről is szó van. Például a biztonságos feltételek közötti felhasználása megújuló energiaforrásoknak. Ami pedig az egyik legfontosabb témát illeti, amit felvettünk itt, a társadalmi elfogadottság, és itt is bizonyos mechanizmusokat dolgozunk ki, amelyek amik garantálják a közvélemény bevonását és különböző kommunikációs megoldásokat képzelünk el, eh, amelyel el lehet eh, végezni ezeknek az infrastruktúra elemeknek a költséghaszon elemzését, illetve a társadalmi, valamint környezeti hatását előre lehet jelezni. Nagyon érdekes megvizsgálni a következő ábrákkal kapcsolatosan, azt, hogy az elsődleges folyosók hogyan történnek, például amikor az északi tengeri szélenergiát használják fel. Itt az európai különböző európai projektok, együtt, projektek együttműködéséről van szó, és az első lépés az úgynevezett high grid kialakításában, Észak-Afrikával együttműködésben és Európa központi részével összefüggésben két okból. Az egyik az, hogy ez egy olyan erőforrás, amely viszonylag olcsó. Infrastruktúrára valóban szükség van, ez egy fontos beruházás, de van hozzáadott politikai értéke, és ott kell kialakítani ezeket az ipari tevékenységeket, ahol található az erőforrás, és ezért ezeket a térségeket meg lehetősen fejlesztheti ez a megoldás. Különösen Észak-Afrika szempontjából érdekes, hogy ilyen jellegű projektekkel tudjuk fejleszteni az energiaellátást. Ez tehát az egyik első lépés, a nagy úgynevezett eh, villamos autópályák kiépítése érdekében. És ez előnyös eh, a termelő országok és a vásárló országok szempontjából is, illetve a fogyasztó országok szempontjából is. A második pozitívum, itt láthatjuk a folyosoknak a definícióját, ez egy nagy kötelezettségvállalás a tagállamok között és az Európai Unió között. Fontos az együttműködés a területek között, és ezek a kapacitások olyanok, amelyek a mi esetünkben viszonylag szerények. Franciaország esetében az összekapcsolás a Pireneusok keleti részében történik majd. Már most épül egy tenger alatti rendszer összekapcsoló elem, egy hálózat. Nézzük az új pénzügyi eszközöket. Ezeknek az a feladata, hogy a komplex technológiai infrastruktúrák képítését segítsék. Ezért specifikus finanszírozásra van szükség, talán szakaszokra osztva a projektek képítése során. Ami még lényeges, hogy garantizálható legyen a fenntarthatóság hogy garantálható legyen a fenntarthatóság, és megfelelően stabil és vonzó megoldások legyenek ezek, megfelelő erőforrásokkal ellátva. Logikus, hogy kell erre létrehozni egy jogszabályalkotási javaslatot, ez 2011 júniusra vagy júliusra tervezhető, és ezt utána támogatni kell, beszélünk ugye a költségekről, három vagy négy költségforrásról beszélünk, amelyek majd fedezik a költségeket, ezek a, a díjak és egyéb bevételi források, ezeket felül kell majd vizsgálni, hiszen egyelőre még nem bizonyultak elégségesnek. Az érintett régiókat is be kell vonni, nem csak az összekapcsolás szempontjából, hanem olyan szempontból is, hogy a belső hálózatok is segítsék az összekapcsolási kapacitást. És azzal zárnám, hogy felsorolom azokat az intézkedéseket és határidőket, amelyekre szükség van konkrét határidőkre, egyfajta egyablakos rendszert kell kialakítani, a közvélemény elfogadását kell biztosítani, gazdasági ösztönzőkre van szükség, a hatóságok részéről nagyon fontos, hogy elsődleges karaktere legyen, vagy prioritás karaktere legyen ezeknek a projekteknek, Ez mind a portugál, mind a spanyol rendszer szempontjából lényeges, persze a francia összekapcsolás szempontjából is, hogy növelni kell a kapacitást legalább 6000 megawattra. Nagyon lényeges, hogy az Európai Unió tudatában legyen, hogy milyen lényeges a egyfajta tárolási rendszer is, hiszen ez garantálja leginkább a legnagyobb hatékonyságot, mind szakmailag, mind pedig energiafelhasználás szempontjából. Stádius. Köszönöm szépen, következőképpen pedig Karl F. Stadiusnak, az ABB eh, marketing vezetőjének szeretném megadni a szót. Parancsoljon! Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! A témám az a intelligens hálózatok kifejlesztése, smart grid kifejlesztése. Hogyha megnézzük a Nemzetközi Energiaügynökség 2006-2030-as előrejelzését, akkor azt láthatjuk, hogy az elektromosság iránt igény kétszerűen gyorsan fog nőni, mint az elsődleges energia igény. Ez a terület a elkövetkező 20-30 évben a nagyobb befektetési terület, és a, főként a hálózatokba kell befektetni Európában és Amerikában. Új kapacitásokat kell kiépíteni és ez lehetőséget kínál számos európai cég számára. A smart gridek, az intelligens hálózatok lehetővé teszi azt, hogy csökkentsük a széndiokszid kibocsátást, energiahatékonyak legyünk, ezen kívül sokkal nagyobb mértékben fel lehet használni a megújuló energiaforrásokat, és mellett ezek megbízhatóak és biztonságosak is. A fő kihívás az az, hogy hogy hogyan fogjuk majd beilleszteni ebbe a sérülékenyebb, az ingatagabb megújuló energiaforrásokat, és hogyan tudjuk a kisebb mértékben elállított energiát betáplálni majd ebbe a rendszerbe. Ezen kívül nagyon fontos még az e-mobilitás is. Ez nem csak egy energiakihívás, hanem ez egy kihívás magának a hálózat számára is, mert túlterhelté válhat. Ezen kívül az aktív házak és eh, aktív komponensei lehetnek a hálózatnak, például, hogyha plusz energia lehető a hálózatban, akkor lehet, hogy eh, így el lehet kerülni a csúcsidőt a fogyasztással. A smart grid, illetve az elektromosság integrálása nem csak technikai kérdés, hanem egy olyan kérdés is, amely az üzleti modellekhez, illetve a szabályozási kerethez is kötődik. A legnagyobb kihívás az az elosztó hálózatban van. Európai szinten szükség van arra, hogy hatékonyan megvalósuljon egy szétosztó hálózat. Ez lenne a gerince egy európai hálózatnak mert ki lehet naknázni a megújuló forrás lehetőségeit, és ezt határokon nyúlóan elhetővé lehetne tenni. Ahhoz, hogy kifejlesztünk technikai megoldásokat, meg kell vizsgálni a rendszer feltételeket, új üzleti modellokat kell kifejleszteni, e, szükség van még szabályozásra is, és ebbe bele kell vanni minden szerepvállalót. A kihívásokhoz Együtt kell működni a piaci szereplőknek, a szabályozóknak, a kisebb-nagyobb vállalatoknak, a fejlesztőknek és kutatóknak is. Ehhez az kell, hogy egyre inkább koncentráljunk az ipari fejlesztésre. És itt vannak a példák, amelyek jelenleg kifejlesztés alatt állnak. A Stockholm mi kikötő, ez egy város, illetve egy szélenergia foglalkozó cég együttműködéséből született. A Smart Grid egy globális koncepció, amelynek helyi úti tervei lehetnek, és különböző megoldások lehetnek az egyes országokban. Tehát akcióterveket kell ezért kifejleszteni, meg kell szüntetni a jogi, illetve a szabályozói akadályokat, és arra kell ösztönözni, hogy motivál, azt kell ösztönözni, hogy megfelelő megoldásokat találjanak a működtetők és fogyasztók. Az európai szinten pedig ki kell fejleszteni az erős átadó hálózatokat, ugyanakkor be kell vonni ebbe az előállítókat is, hogy a lehető újabb technikát, technológiát lehessen beépíteni. Az EU keretet is meg kell változtatni. Nagyon fontos lenne az, hogy aktív nyomonkövetési folyamatot hozzunk létre minden helyi kezdeményezés számára. Az intelligens hálózatok, a smart grid kihasználja annak a lehetőséget, hogy most már létre lehet hozni egy újfajta üzleti modellt, meg kell találnunk, a, meg kell találnunk azt a mechanizmust, hogy az innováció az innováció számára. Ezért pénzügyileg is támogatni kell ezeket az innovációkat. Ez egy nagyon fontos feladata a támogatásnak, és azáltal, hogy ezt megtesszük, ki lehet használni az EIT kikket. Nagyon, er, nagyon nagy lehetőség ez az európai cégek számára. Európában mindenképpen vezető szerepet tudnánk vállalni hogy megvalósítsuk ezeket a modelleket. Köszönöm szépen, és rögtön át is adnám a szót dr. Eckert Trösternek, aki vezető mérnöke és tanácsadója egy szélturbinákat gyártó fejlesztő vállalkozásnak. Parancsoljon! Köszönöm szépen a bevezetőt annyival szeretném csak kiegészíteni ezt, hogy hálózatok integrációjával foglalkozunk a megújuló energiaforrások hasznosítása területén, tehát nem csak szélturbinákkal. Az elkövetkezendő percekben szeretném bemutatni az európai hálózati tanulmányomat. Ne egy kérdést szeretne feltenni? Nem. Elnök, nos, ilyenkor jelentkeznek már a kollégák, hogy később hozzászóljanak. Köszönöm szépen. Tehát szeretném bemutatni az európai hálózati tanulmányunkat, amit a Greenpeace megbízásából készítettünk. Ennek háttere az, hogy a Greenpeace egyfajta ilyen energiaforradalmi forgatókönyvet alakított ki, és általában a hálózati infrastruktúrát ebben nem vettek előképpen figyelembe. Éppen ezért a feladatunk az volt, hogy ezt a kérdést pontosabban megvizsgáljuk, és itt egy, egyfajta európai hálózati tanulmányt írtunk, kialakítottunk erről egy képet. Az volt a megközelítés módunk ennek során, hogy egyrésztről megnézzük a ellátás biztonságát, hogyan alakult ez az elmúlt 40-50 évben, milyenek voltak az időjárási viszonyok, milyen rendkívüli eh, helyzetekre került sor, ezen túlmenően természetesen azt is megnéztük, hogy a megújuló energiaforrások mennyiben integrálhatók a jelenlegi ellátási rendszerbe, és mindezt egy éven keresztül figyeltük. Abból indultunk ki, hogy 2030-ra lehetőség szerint 60% fölötti, akár 70%-os megújuló energiaforrás részarányt érjünk el, eh, hogy az atomenergiára ról lemondhassunk, bezárhassunk atomerőműveket itt Európában, és lehetőség szerint a szén ha szint hasznosító erőműveket is bezárhassuk. Tehát azt néztük meg, hogy ez mennyiben lehetséges a jövőben. Egy pont mindenképpen megemlítendő, hogyha a hogyha csak a megújuló energiaforrásokat tekint, tekintjük prioritásoknak, méghozzá határokon átívelően a hálózatok területén, akkor már most is nagyon sok mindent e, elérhetünk, úgyhogy igazából hálózati beruházásra nem is nagyon van szüksége. A második kérdés az volt, hogy mi a helyzet e, a hálózat építése, mit lehet ezzel elérni, és mit lehet a tárolási kapacitások menedzsmentjével elérni ugye nagyon sokat, so, sokat lehet elérni kedvező költségfeltételek mellett a hálózatok kiépítésével és a megújuló energiaforrásokba való befektetéssel, és ennek pozitív hatása lehet nyilvánvalóan az ellátás biztonságra, azonban másik oldalon er, a tárolás technikának a menedzsmentje csak korlátozatlan alkalmas, ez az ellátás biztonságot kevésbé növeli, mert hogy ha például napokon keresztül nincsen szél, és így szélből nem nyerhető energia az, a balti tengeren, akkor nyilvánvalóan nem tölthetők fel ezek a tárolók. Ennek ellenére a tároló, tárolási technikáknak a jövőben nagyon fontos szerepet fognak játszani, akár csak a csúcsidőknek a megfelelő menedzsmentje, ahogy már hallottuk, nagyon hosszú tervezési időszakból kell itt kiindulni, éppen ezért, azért talán ezeknek a technikáknak a befolyása az korlátozott lesz amit itt eh, amit 2030-ra elkész, elképzeltünk hálózati képként, eh, az ez lenne, eh, ezt kellene lehetőség szerint optimálisan kialakítani, és a meglévő infrastruktúrákat kellene tovább kiépíteni. Itt láthatjuk, hogy különösen a dél felől érkező összekötetési igény nagyon nagy, és aztán észak, és, és aztán ugye az északi tenger térségében is 2030-ig gyakorlatilag 100 ezer kilométernyi hálózatot kell majd kiépíteni. Aztán így nézhetne ki egy ilyen szuper hálózat 2030-ra, amely különösen az, egy, ugye egy ész, északdéli tengelyből és egy északi tengeri offshore hálózatból állna, és így néz neki aztán az elosztó hálózat 2030-ra, 2030-tól 2050-ig azt is mondhatjuk, hogy talán lehetséges 100%-os megújuló energia forrás részarányt elérni Európában ugyanakkor rendkívüli beruházásokat igényel ez, ez teljesen világos, tehát itt további erőfeszítéseket kell tenni, például az energia megtakarítás, energia hatékonyság területén. a megújuló energiaforrások előállítását határokon átívelően európai szinten kell optimalizálni. Több erőfeszítést kell tennünk az energia megtakarítás területén minden egyes megtakarított kilowatt órát nem kell ugyanis előállítani és szállítani. Új vezetékeket kell kiépíteni, és természetesen az üzemeltetést kell optimalizálni, és a meglévő infrastruktúrákat is jobban kell használni itt beszéltünk már az intelligens hálózatokról, ezeknek fontos szerepe lehet, eh, hiszen a hálózatépítés eh, az nem folyhat elég gyorsan ahhoz képest, ahogy az igények növekednek, és zárásképpen még eh, e- említ, említést érdemelnek ezek az áramautópályák, amelyek biztosítanák nagy távolságokon Európán belül a hálózati kiegyenlítést, így akár 2030-ra egy olyan rendszerre állhatunk át, amely a megújuló energiaforrásokat illetve a gázt hasznosítja nagy részben, ezeken alapul a gázt, mint egyfajta ilyen rugalmas kiegészítő energiát kombinálva a megújuló energiaforrásokkal. A gáz, hogyha energia megtakarításról beszélünk, akkor a gáz a gáznak a részaránya eh, a mai arányokhoz képest nem fog az energia mixben növekedni jelentősen. Véleményem szerint továbbra is vizsgálni kell, tehát eh, a a jövőbeni lehetőségeket, ehhez a hálózati adatokat Európában nyilvánosságra kellene hozni. A hálózati tanulmányt le tudják tölteni a honlapunkról, és természetesen később rendelkezésre állok a kérdéseikre is. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen önnek is az előadását, és a kollégáinak is. Nagyon ö, nagy örömömre szolgál, ilyen precízen bánnak az időkerettel, és lehetőséget adnak a későbbi vitára. Szeretném továbbadni a szót Vladimir Toszovszkinak, a CEPS elnökének. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim! Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt megszólalhatok önök előtt. Vladimir Tososzki vagyok. Én a cseh áramátviteli rendszerek működtetői által működtetett szövetségnek az elnöke vagyok. A cseh köztársaságban mindig is egységes hálózatot szerettünk volna kiépíteni. A legfontosabb célunk, hogy mindenkinek, akinek szüksége van áramra, megfelelő színvonalú szolgáltatást tudjunk nyújtani 24 órában és az év 365 napján megfelelő áron. Az elmúlt tíz évben különböző dokumentumokat adtunk ki ezzel a témával kapcsolatosan. A kérdés az, hogy képesek vagyunk-e megfelelni ennek a kihívásnak, hogy mindenkinek megfelelő szintű áramszolgáltatást tudjunk nyújtani. A 2009-es gázválság után az ellátás biztonsága egyre inkább napirendre került. Különböző célkitűzéseket dolgoztunk ki a CO2-mentes elektro most áramtermelése kapcsolatosan. Kérdés, hogy lemondtunk-e eredeti célunkról, hogy mindenkinek megfelelő szintű áramszolgáltatást tudjunk nyújtani. Nem, ez, erről nem mondtunk le, de biztosítani kell mindig, hogy egységes maradjon az energiahálózat, mivel nagyon nehéz tárolni az áramot, illetve az, az energiát, ezért mindig megfelelően ki kell egyensúlyozni a keresletet és a kínálatot, és ez alapján kell meghatározni, hogy mennyi áramot termelünk. Ez a villamos energiaiparnak az egyik legfontosabb alapelve. Amikor a megújuló energiaforrásokról beszélünk, ezt az ágazatot nem a kereslet határozza meg, hanem az erőforrások rendelkezésre állása, mint például süte a nap, fújja a szél, stb. Bizonyára mindenki látott már sok erőművet, de nem tudom, hogy feltették-e maguknak a kérdést, hogy melyik, hogy úgymond a kedvenc erőművük. Például a napenergia az egyik legfontosabb és leg energiahatékonyabb, illetve legkörnyezetbarátabb megoldás, ugyanez mondható el a szélenergiáról. A vízerőműveket általában nem szeretik az emberek, mert nem túl szépek a gátak. Nyilván nemet mondunk a nukleáris erőművekre, az atomerőművekre, különösen a japán fejlemények után. Nagyon fontos a nagy ipari áramfelhasználás szükségleteit is biztosítani. Nem akarok tovább a részletekbe bocsátkozni, mert eh, ez túl szakmai volna, beszélhetnék a eh, rövidzárlat eh, erőforrásokról, illetve erőművekről és egyéb erőmű megoldásokról, de hát nem az egyetemen vagyunk, ezt hagyjuk a szakértőkre. A legfontosabb kihívás az ellátás minőségének biztosítása. Každého, koho se to týká, je ne. Tudatában lehetünk, hogy amikor az elektromosságról beszélünk, illetve a kábelekről, akkor nemet mondanak rá az emberek, hiszen ezek a látványt is rombolják, és ráadásul elektromágneses tereket képeznek E- és az egészségügyi kockázatot jelent. Sokan azt mondják, hogy igen, legyenek ilyenek, csak nem az én házam környékén. A kollégáim is hasonló tapasztalatokról számolnak be. Európa egészében ez a probléma, de persze az mindenkinek fontos, hogy hozzáférjen folyamatosan az elektromos áramszolgáltatáshoz, és ezért a szakértők re bízzuk ezeknek a kérdéseknek a megválaszolását, viszont az még mindig fontos elvárás, hogy mindenki részesüljön áramellátásban. Az Európai Uniónak és a tagállamoknak az egyik legfontosabb energiapolitikai célja, hogy megfelelő mennyiségű áramot tudjunk szolgáltatni mindenkinek, aki áramfelhasználónak minősül, megfelelő színvonalon, napi 24 órában, az év minden napján, ahogyan ezt már korábban is említettem. Připravit energetickou... Új stratégiai célt kell felvetni, hogy felkészítsük az EU energiállátó rendszerét arra, hogy felkészítsük arra az ambíciózus célkitűzésre, hogy bizonyos mértékben megújuló energiaforrásokat használjunk az energiamixben. Az átviteli rendszerek részben készen állnak a megújuló energiaforrások felhasználására, de még nem teljességében, és ez problémát okoz. Nagyon lényeges, hogy az átviteli rendszereinket nem cserélhetjük le, ezeket alkalmassá kell tenni az új elvárások teljesítésére. Nagyon fontos leegyszerűsíteni az eljárásokat, és felgyorsítani az engedélyezési eljárásokat. Általában akár tíz évet is igénybe vehet egy engedély beszerzése, hogyha nem változtatjuk meg a feltételeket, akkor akár az is előfordulhat, hogy szünet köszönt Európára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Tozovski úr, az előadást. Következő előadóként pedig Andrea Csillikovának szeretném megadni a szót, aki a gáz átviteli rendszer irányítók európai hálózata beruházás és átláthatósági szenior tanácsadója. Tehát most átérünk a gáz témára, és elsőként itt Csirkikova asszonynak adom meg a szót. Parancsoljon. Good afternoon, ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, tisztelt parlamenti képviselők! Köszönöm szépen, hogy eh, a, megadták a lehetőséget eh, arra, hogy beszélhetek az infrastruktúra fejlesztésről. és örülök annak, hogy a harmadik eh, energiacsomag kapcsán eh, beszélhetek eh, erről. Ennek során valóban elemezni kell a befektetéseket, amelyekre az infrastruktúrának szüksége van rövid, közép, illetve hosszú távon. Az ENCOG jelenleg harminchárom átadó rendszeri működtetőt képvisel, és az ENCOG gondoskodik az infrastruktúráról. Szeretnék beszélni azokról a kérdésekről, amelyeket az infrastruktúra prioritások kapcsán a bizottsági közlemény is megemlített. Hogyha az infrastruktúra fejlesztéséről beszélünk a jövőben, akkor Főként az a cél, hogy megfelelő, integrált és, meg, és megbízható energiahálózatokat hozzanak létre. Azonban nagyon fontos az, hogy közös megegyezés legyen azzal kapcsolatban, hogy mit jelent a megfelelőség. Szerintünk ezt a piacnak kell meghatároznia, ugyanakkor elfogadjuk azt, hogy lehetnek olyan megfontolások is, amelyek az ellátás biztonságára vonatkoznak, vagy az ellátás diversifikálására is vonatkoznak, és ezekhez politikai megoldásokra van szükség. Azonban a politikai megoldásoknak mindig figyelembe kell venniük a valós ellátási potenciált, illetve a gáz versenyképességét. Hogyha beszélünk az ilyenfajta elképzelések támogatásáról, vagy az európai érdekű projektekről, akkor mindenképpen el kell kerülni a diszkriminációt a különböző projektek között. De nem utolsó sorban az adekváltságnak azt is jelentenie kell, hogy fenntarthatónak kell eh, lennie mindennek, főként a hosszú távú eh, finanszírozás eh, kapcsán, azonban ez nem mindig történik meg. Így rá is télek a nemzeti szabályozói szerepre. Nem eh, lehet eh, elérni a megbízható európai hálózatot, anélkül, hogy nem vennénk figyelembe az európai eh, szintet és figyelembe kell venni a különböző tarifákat, amelyeket a nemzeti amelyeket a nemzeti szabályozásban alkalmaznak, itt nemzeti monopóliumokat láthatunk gyakran, és az is fontos, hogy azok az elvek, amelyeket a harmadik energia csomagban megfogalmaztak, főként az ösztönző mechanizmusok, ezek valóban megvalósuljanak. Egy elmúlt héten tartott konferencián három különböző nem, szabályozó hatóság, három képviselő nem volt képes arra, hogy arról beszéljenek, hogy mik azok az ösztönző mechanizmusok, amelyeket majd a harmadik energiacsomag kapcsán be fognak vezetni. A hosszú távú szabályozását nézve az infrastruktúrának, ennek során figyelme kell venni hogy milyen fajta hálózati szabályok lehetnek, illetve milyen fajta keret irány mutatások lehetnek, hiszen az új keret ki fog majd hatni arra, hogy milyen fajta infrastruktúrát kell létrehozni. Tehát emiatt a nemzeti szabályozás abszolút fontos abban, hogy létrehozzunk európai szinten egy integrált gázhálózatot, és amelyet meg lehet valósítani a hosszú távon az európai eh, energiapiacot. Az Európai Bizottság számos eh, hálózatfejlesztői eh, nevez meg. Hadd mondjak néhány szót erről a mit szemszögünkből. Az Európai Bizottság mindenképpen támogatná a regionális együttműködést, és mi teljes mértékben meg is etjük ezt, hogy miért van ez így. A mi tapasztalatunk azonban azt mutatja, hogy a kötelező regionális együttműködés nem hozza azt az eredményt, amelyet várnak anélkül, hogy nincs egy megfelelő elképzelés arról, hogy mik a célkötűzések, és hogy milyen előnyei lehetnek ennek a szerepvállalók számára, mert lehet, hogy az előnyöket másképp képzelik el az egyes szerepvállalók. Ezért nagyon fontos az, hogy a szerepeket és a felelősségeket egyértelműen elkülönítsék, és nagyon fontos az, hogy átlátható legyen a teljes folyamat. Ami pedig a engedélyezési folyamatok egyszerűsítését illeti, ennek során nagyon fontos az, hogy minden új jogalkotási javaslatnak nem szabad, hogy másodosztályú projekteket hozzanak létre, mert eh, egy nemzeti jellegű kisebb projektek lehet, hogy nagyon fontosak lehetnek abban, hogy a nagyobb projektek eh, eredményt hozzanak. És lehet, hogy ezt a fajta projektet másképp kezelik, és lehet, hogy emiatt az egész folyamat késedelmet szenved, és így az előnyök nem valósulnak eh, meg. Ugyanez vonatkozik a kisebb egymással versenyű projektekre is, mert gyakran alternatívákat kínálhatnak ezek a nagyobb infrastruktúra projektek számára. Egy másik eszköz, amelyet megemlítettek, mint jó módját annak, hogy előre lehessen mozdulni, ez a költség elkülönítési eszköz általánosságban segíthet ez abban, hogy bizonyos kérdéseket meg lehessen oldani, azonban van itt különbség az elektromos áron, illetve a gáz között. Ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy valóban sikerüljön az ösztönzési mechanizmusokat végrehajtani, amelyeket az imént említettem, mert úgy véljük, hogy ha ezeket megfelelően végrehajtják, akkor a külön költség elkülönítési eszköz már nem lenne annyira szükséges a gázszektorban európai szinten. Ami pedig az új innovatív finanszírozási eszközöket illeti, az ENSZOG üdvözli ezt a kezdeményezést, de úgy gondoljuk, hogy a hosszú távú, vagy elemzése a hosszú távú hatásának azt el kell végezni, és tisztázni kell azt, hogy mi a különbség, vagy milyen fajta különbséget hozna ez a szabályozott és nem szabályozott egységek számára. főként a szabályozott TSZ-okat nem szabad megbüntetni, akkor, hogyha ilyenfajta új, innovatív finanszírozási eszközöket alkalmaznak. Lehet, hogy nem szabad elsietni ezen eszközök kialakítását, hiszen hogyha az ösztönző mechanizmusok már megvalósulnak, akkor lehet, hogy másfajta igény lesz már az új innovatív eszközökre. Nincsen már túl sok időm, és ezért csak megmutatom azt, hogy az ENCOK mit is tesz annak érdekében, hogy jelzést adjon a piac számára, azt illetően, hogy milyen infrastruktúrára van szükség. Egy tíz éves hálózatfejlesztési tervet adunk ki, amely lefedi az elkövetkező tíz évet, ezt egy hónappal ezelőtt adtuk ki, és csütörtöktől kezdve beindítunk egy konzultációs folyamatot ezzel kapcsolatban. Ez egy eléggé átfogó elemzése az európai gáz infrastruktúrának, és felméri a hálózat terhelhetőségét különböző helyzetekben. Tehát, hogyha érdekli önöket ez, akkor több információt kaphatnak mindenről a weboldalunkon, vagy részt vehetnek azon a szemináriumon is, amelyet szerdán fogunk itt Brüsszelben tartani. Köszönöm. Köszönöm szépen. És az első panel utolsó előadójaként Jan Hadámnak adom meg a szót, aki a Gas System SA, eh, eh, tehát egy lengyel gázszolgáltató igazgatósági elnöke. Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, elnök úr, hölgyeim és uraim! Nagyon köszönöm a meghívást, és hogy lehetőséget eh, kaptam, hogy bemutassam önöknek az iparág szempontjait. A szervezetem egy lengyel eh, vállalkozás, amely teljesen független eh, vállalkozás, én most lengyelül szeretnék beszélni, hogyha már rendelkezésre áll ilyen szofisztikált berendezés, mint ez a tolmács berendezés. Do pewnego poglądu na temat tego, co mamy w centralnej Europie. A következő témákról szeretnék beszélni, arról, ami jelenleg a közép-európai helyzet. A következő dia az az ellátási forrásainkat mutatja. Nyilvánvaló a kelet-nyugati irányultsága, orientációja ennek a rendszernek. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a diversifikációja a rendszernek, és a kereslet is bizonyos mértékig korlátozott. Az elmúlt években az ellátás területén többféle, több üzemzavar is volt 2009-ben, 2010-ben is, és 2008-ban is. Azt kell, hogy mondjam, hogy a piac meglehetősen eh, egyszerű. Eh, Lengyelországot, eh, Szlovákiát, Csehországot és Magyarországot foglalja magában. A mi fogyasztásunk nem sokkal kevesebb, mint a Benelux államok és a fele Németországénak. Ez megmutatja már, hogy az ellátás területén milyen fajta korlátokkal kell szembenézni. Tekintettel arra, hogy nyilvánvalóan a szénre, mint energiaforrásra is építünk. Nos, hát ennek ugye történelmi okai vannak és nyilván korábbi gazdálkodásra vezethetőek vissza. Fontos, hogy a régiónkban növekedjen az ellátás biztonsága, és megteremtsük annak a feltételeit, hogy a gázpiac növekedjen. Nagyon jól tudjuk ugyanis, hogy itt van egy mélyben rejlő potenciál, amit még kiaknázhatunk. Hogyha megnézzük a közép-európai fejlődési potenciált, akkor gyakorlatilag ez megegyezik, vagy összhangban van az EU prioritásaival, például a klímavédelem, a klímapolitika területén. Kevesebb széndiokszidot szeretnénk kibocsátani, kevesebb legyen a légszennyezés, másodszorban szeretnénk a az egész európai gázpiac és a közép-európai gázpiac eh, potenciáját növelni. Ehhez új gázerőműveket kell létrehoznunk harmad részt pedig az ellátás biztonságot szeretnénk a gázra építve növelni. Negyed sorban pedig az EU támogatni szeretné minden olyan projektet, ami az energia veszteséget minimalizálja. Például ilyen tervei vannak a BEMIP-nek a balti térségben, de vannak más kezdeményezések is, amelyek ebbe az irányba mutatnak. Nos, a lengyel üzemeltető rendszer irányító hogyan reagál ezekre a kihívásokra? Az elmúlt két évben megkíséreltünk gáz megváltoztatni a saját gáz infrastruktúráinkat. Két nagy tervünk, beruházásunk van a hálózati diversifikáció növelésére. Az egyik az a Szvéne minden mellett eh, a német határ eh, eh, vidéket érinti, ahol is folyékony földgázhoz kapcsolódik ez a projekt. Ez már el is indult egyébként. És ennek érdekében mind tengeri, mind pedig szárazföldi oldalon növeljük a kikötőnek az átadási kapacitását. Jelenleg tervek szerint mennek a beruházások, tehát az időterv szerint. egy, van egy másik beruházás, beruházásunk is, ez egyfajta ilyen észak-déli folyosó Baltic Pipe nevet viseli, és e, Skandináviát köti össze gázvezetékkel az európai e, kontinens további részével, egy olyan gázvezetékkel, ami a balti tenger fenekén e, húzódik. Ezen kívül a cseh köztársaság irányába is szeretnénk kiépíteni összekötetést ez év szeptemberében, és németországi hálózatai szeretnénk összekötetést, amelynek 1,5 milliárd köb centiméter lesz majd a kapacitása. Aztán szeretnénk perspektívikusan a Kelet-Európában fellépő ellátási nehézségeket is megoldani. Lengyelországban, Szlovákiában és Litvániában is vannak már partnereink a hálózat irányítók területén, velük szerződéseink vannak, és próbáljuk, próbálunk megoldást találni erre a problémára is, közös beruházások útján. A gázinfrastruktúrába való beruházások természetesen változást fognak hozni Európának ezen a részén a piacon. Minden, amit teszünk, az természetesen eh, a, a szomszédaink és partnereink eh, érdekét figyelembe véve tesszük, és szeretnék egy integrált európai gázpiachoz ezzel hozzájárulni. Egy további projekt az LNG terminál. amelyet az együttműködő partnereinknek a rendelkezésére is fogunk bocsátani, tehát nekik is érdekük fűződik majd ahhoz, hogy ezt a jó megoldást megvalósítsuk, és interkonnektorokat hozzunk létre a balti térség, illetve Közép-Európa és Dél-Európa között. Szeretnénk így a fellépő ellátási nehézségeket megoldani és perspektívát kínálni a gázellátás számára. Ezt egy ilyen, tehát egyfajta ilyen észak-déli folyosót szeretnénk teremteni. Nem lesz itt új átviteli uh, cső, hálózat, de a meglévő rendszereket javítani fogjuk saját országunkban is, és így próbálunk egy integrált európai rendszert kialakítani. Aztán keresünk más lehetőségeket is, Például remélem, hogy hasznosan fogjuk tudni használni a Nabucco vezetéket is. Szeretnénk ezzel a piaci versenyt erősíteni, szeretnénk a gázárak csökkenését elérni. Csak így fogunk tudni hosszú távon a fogyasztók számára és a vállalkozások számára megfelelő alacsonyabb várakat elérni. Vannak egyéb jövőbeli perspektívák is, például mocsárgáz területen dolgozunk együtt különböző partnerekkel. Nos, az időkeret az rendkívül szűk, ezért szeretnék rögtön áttérni a legfontosabb végkövetkeztetésekre, megoldásokra, olyan programokra, amelyeket tervezünk, ezek az Európai Bizottságot, de hát önöket, az Európai Parlamentet is érdekelhetik. Az ellátási nehézségeket természetesen meg kell szüntetnünk a energiaellátó rendszeren belül, és az á, a gáz árát csökkenteni szeretnénk, és a már meglévő potenciálokat ki kell, hogy használjuk. Mielőtt új potenciálokba fektetünk be pénzt. Ez egy költséges feladat lesz, és kevés idő van rá, de mindenképpen pozitív hatása lesz a nemzetgazdaságra. Másodszorban pedig megfelelő kezdeményezéseket kell útnak indítanunk, ezekre nem térnék ki az időszűke okán. Aztán szeretnénk nem kommerciális, nem gazdasági jellegű projekteket is támogatni. Nyilván ezekről a kérdésekről a piac dönt, de vannak olyan projektek, amelyek például különböző rendszereket integrálnak, és ezek első pillantásra gazdaságilag, pénzügy, technikailag talán annyira nem vállalhatók, de mégis fontosak lehetnek Európa számára. Tehát szükségünk van olyan nem pénzügyi technikai mechanizmusokat is, amik ezt segítik például költséghaszon elemzéseket kell végrehajtanunk a különböző országokban, administratív területen, illetve a szabályozás területén egyszerűsödést kell elérnünk. Mindannyian tudjuk, ugyanis, hogy ezeknek a projekteknek az előkészítése nagyon sok időt és nagyon sok energiát kíván meg. Említést tettem már a folyékony földgáz terminálunkról, fogadóállomásunkról. ez egy fontos összeköttető pont lesz, amely hozzájárul majd a piac diverzifikálásához. Az idő szükke folytán már csak annyit fűznék hozzá, hogy itt Kelet-Európában éveken keresztül álmodoztunk, reméljük azonban, hogy ezek az álmok valóra válnak, és megfelelő árat biztosító biztonságos gázpiacunk lesz. Amit itt bemutattam, az talán csak ennek egy szelette, az állam megvalósítása felé vezető útnak egy köve, ebben szükségünk van az önök segítségére is, az önök ötleteire, jó megoldásaira, hogy megvalósítsuk. Köszönöm szépen! elnök. Köszönöm szépen, rögtön áttérünk a második panelra, és tehát egyben tartjuk meg az összes előadást, és utána fogunk majd azokról eszmét cserélni. A második panel keretében az a kérdésre szeretném foglalkozni, hogy a megvalósítás, a műszaki megvalósítás, a pénzügyi megvalósítás az hogyan áll. Tehát itt más szempontból közelít meg a kérdést, három szakértőt hívtunk meg, ahogy látják, itt cserélődnek mellettem. Elsőként Gerhard Kentlert, az RVE hálózat irányítóját hívom föl. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy lehetőséget kaptam erre bemutatóra. Én az eszközkezelésnél dolgozom, a hálózat tervezésnél és a engedélyezési részlegnél több száz kilométernyi új vezetéket felügyelünk, és a tapasztalatainkról szeretnék beszámolni. Először is az engedélyezési eljárásokról szólnék. Bemutatok néhány praktikus gyakorlati problémát és néhány megoldást a saját szempontunkból. Először is az engedélyezési eljárás eltérően szerveződik Európa különböző pontjain. Ez azért érdekes, mert egyébként a szabályozási környezet hasonló. Szükség van egy egymáshoz nagyon hasonló környezetvédelmi hatástanulmányra, de a végrehajtás más és más a különböző országokban. Mondanék is erre egy példát. Egy összekapcsolási projekt összekapcsolási pontja a határon. Ebben az esetben a Hollandiában a Nemzeti Energia térkép alapján határozzák meg a határátlépési pontot, Németországban pedig a pont, ennek a pontnak a meghatározása a kiinduló pontja az engedélyezési eljárásnak, és ez sok idővesztességhez és késedelemhez vezet az ilyen különbségek. Olyan megoldási javaslatunk van, és ez a jogszabályalkotásban is érdekes lehet, hogy hangolják össze az engedélyezési eljárásokat, különösen az összekapcsolási projektek esetében. Egy másik nagyon fontos téma, hogy az EU adjon prioritást az olyan folyosóknak, ahol ezeket a projekteket meg kell valósítani. Manapság szinte lehetetlen olyan helyet találni, amely nincsen valamiféle védelem alatt, és lehetőséget kell ezért adni, hogy a környezetvédelmi térségekben, vagy természetvédelmi térségekben is építkezhessünk. Tehát ezzel kell foglalkozni, hogy a folyamatok felgyorsuljanak. Mindannyian tudjuk, hogy nagyon hosszadalmasak az engedélyezési eljárások. Néhány javaslatom van azzal kapcsolatosan, hogy mit lehetne tenni. Például az egy lépcsős engedélyezési eljárás világos határidőkkel. Most nagyon sok ország sok lépcsőben végzi az engedélyezést, és ez nagyon hosszadalmas nagyon hasznos volna és felgyorsítaná az átviteli hálózatok fejlesztését, hogyha lehetővé tennénk egy egyszerűsített engedélyezési eljárást, amikor meglévő folyosókat használunk. Nagyon sok olyan hálózat van, amit fel lehetne fejleszteni egy másik színvonalra, és így csökkenne az erőforrás igény és az időigény. Nagyon fontos téma, hogy tudományosan megalapozott egészségügyi előírásokának rendelkezésünkre, például az elektromágneses terek esetében, vagy mezők esetében az 1999-es EU ajánlásokban határoztunk meg határértékeket, és ezzel kapcsolatosan nagyon fontosnak tartjuk az egyik legfontosabb kihívást, vagyis azt, hogy módosítsuk az elektromos rendszert, egy alacsony szénfelhasználású rendszerré változtassuk, de ezeket a hálózatokat általában helyileg kell kiépíteni, és ott az elátó vezetékek kiépítését általában ellenzik, és így nem oldható meg ez a probléma a helyi szint együttműködése nélkül. Azután a kommunikációban is vannak problémák. Az derül ki a gyakorlatban a projektekből, hogy nagyon sok érdekelt nagyon későn tudja meg, hogy a háza közelében kívánunk képíteni valamilyen átvívő rendszert és ezt az eljárást fel kell gyorsítani, és a kommunikációt is, ezt támogatnia kell az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek, a tagjainak, a nemzeti parlamenteknek és a nemzeti politikusoknak, hogyha nem mindenki ugyanazért a célért dolgozik, akkor nem tudunk megoldást találni. Ebben a vonatkozásban a nemzeti folyosók kommunikációját a nemzeti kormányzatokra kell bízni, de nem csak politikai oldalról van még tennivaló, a TSO szempontjából nagyon lényeges, hogy minél hamarabb megkezdődjön a projekt kommunikáció, átlátható legyen ez, ezért új kommunikációs módszereket is kidolgoztunk, ezekre nagyon jó a visszajelzés. Ez fontos tényezője a sikernek, hogy jóvá tudjuk hagyatni az új vezetékeket én most szeretnék áttérni a finanszírozási témára. Idén önök is bizonyára tudják, hogy az energia politikai cél az EU energia piacának integrációja a jövő kihívásainak figyelembevételével. Ezért nagyon fontos a megbízhatóság, a rendszer megbízhatósága, de a finanszírozás megbízhatósága is. A TSZ-oknak nagyon fontos, hogy kiépítsék és működtessék a hálózatokat, és hogy beszedjük a diakat az ügyfelektől, és hogy bevonzuk a beruházókat, a befektetőket. Ahogyan már korábban is hallottuk, nagyon nagy költséggel járnak az ilyen beruházások. Vagyis óriási a kereslet a hosszú távú átviteli rendszerekre, és ehhez egyre több pénzre van szükség. A tőke nagyon rugalmas, az egész világon vándorolnak a befektetői pénzek, ami a megterülést illeti, nagyon fontos, hogy vonzóak legyenek az ilyen beruházások, és a kockázat tekintetében is. Tehát versenyképes megtérülésre van szükség, és megfelelő befektetési megoldásokra. Ez egy szabályozott iparág, ezért számunkra a szabályozó a legnagyobb lehetőség és a legnagyobb kockázat is, ezt figyelembe kell venni. Összefoglalva a finanszírozási kérdéseket, úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy elfogadható megtérüléssel dolgozzunk, olyan megtérüléssel, amely elfogadható a világ tőkepiacai és pénzpiacai számára. Természetesen jó elképzelés, hogy különböző díjakat vezessünk be a hálózat bővítésre. A megtérülés kapcsolódik a szabályozói keretekhez is, ez is egy nagyon fontos vonatkozás. Mondani kell egy példát. Korábban is említettük már, hogy az ilyen projektek kidolgozása legalább, hogy akár tíz évet is igénybe vehet, mondjuk azt, hogy 6-10 év. Ha most elkezdünk egy projektet, akkor lehet, hogy 2020-ig le sem zárul, nem tudjuk, hogy akkor mi lesz a helyzet tehát nagyon sok hosszú távú kockázatunk van, hogyha nem stabilak a keretek, hogyha megvan az a kockázat, hogy tíz év múlva a hatóságok azt mondják, hogy ez nem egy hatékony projekt, Ebben az esetben nem találunk befektetőket, ezért nagyon fontos a stabil befektetői környezet és a megfelelő megtérülési arányok biztosítása. Ez vonzhatja be a befektetőket. Az, hogy legyen alacsony forrásköltség, és hogy lehessen finanszírozni projekteket. Ez is elősegítheti a projektek indítását, de véleményünk szerint ez önmagában nem fenntartható, mint a beruházások kerete számunkra. Sokkal fontosabb a szabályozói környezet stabilitása, illetve a megtérülés biztosítása a megfelelő szinten. A gyakorlati tapasztalatunkból tehát a következő következtetéseket vontuk le. Jó megterülésre van szükség, a befektetők számára vonzóvá tendő az ilyen beruházásokat, stabilnak kell lennie a szabályozói környezetnek, bővíteni kell a hálózatot, és ez csak úgy képzelhető el, hogyha minden érdeket támogatja ezeket a projekteket az Európai Bizottságtól kezdve egészen a helyi önkormányzatokig és óriási segítség volna, hogyha egyszerűsített engedélyezési eljárások jönnének létre a meglévő folyosókon, és fel lehetne gyorsítani az engedélyek kiadásának folyamatát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kendler úr. Következőként Eloy Kolomnak adom meg a szót, aki az Aragózai Egyetem közigazgatási jogi professzora Spanyolországban. Parancsoljon! Köszönöm elnök úr. Tisztelt bizottsági tagok, azzal kezdeném, hogy köszönöm a meghívást, hogy részt vehetek ebben a panelbeszélgetésben, amely az engedélyezésről szól. A, az energiahálózatok tekintetében. Elsősorban arról beszélnék, hogy melyek az engedélyezési folyamatok az ilyen infrastruktúra elemek létrehozásánál. Három pontban foglalnám össze a véleményemet. Először is meghatározom, hogy mi a tárgya a folyamatoknak, és kik vesznek benne részt. A második az eljárás, az engedélyezési eljárás szerkezetével foglalkozik, a harmadik pedig a kompenzációval, vagyis, hogy hogyan, kártérít, hogyan térítjük meg azoknak a károk, kárát, aki nem kötődik szorosan az infrastruktúra létrehozásához. Először is beszélnem kell különböző intézkedésekről, amelyek az alapjai az energiahálózatok tervezésének, és szilárd alapot adnak a korábban eltervezett projektek kivitelezésére. Erről már szó volt a bizottsági közleményben, amely az infrastruktúra prioritásokról szól. Ebből kiindulva nagyon fontos megvizsgálni, hogy ez a szabályozási csomag, a 2009-es miről beszél, és ezért nagyon fontos ezt részletesen megvizsgálni a célokról tehát, és az eljárások tárgyáról és részvevőiről beszélek, és azzal kezdeném, hogy mi a, a, a célja az engedélyezési folyamatnak. Ezek az energiaszállítási európai szintű hálózatok, tehát ezek az engedélyezési eljárás tárgyal tárgyai meg kell határozni, hogy milyen létesítményeket kell engedélyezni, és melyek azok az technikai megoldások, amelyek lehetővé teszik ezeknek a projekteknek a létrehozását. Az eljárás tárgyának meghatározása nagyon fontos a hálózatok létrehozásában, és ezért közösségi szinten is végig kell gondolni azokat a problémákat, amelyek felmerülnek ezen a szinten, és ilyenkor alkalmazni kell a szubszidiaritás elvét a szerződés 5. cikke szerint. Ez az elv 2009-ben oda vezetett, hogy három rendeletet vett, fogadtak el különböző számok alatt, a parlament és a tanács a közösségi hálózatok különböző aspektusairól, illetve az ebben érdekelt szereplőkről. Meg kell határoznunk, hogy kik azok, akik részt vesznek az engedélyezési folyamatban. Közösségi szintű szereplők is vannak, ezt egyébként a 2009-es csomag is szabályozza, az ASZER ügynökség, a különböző regionális csoportok, és ezek mellett nemzeti szereplőkről is beszélünk. Az eljárás koordinált módszerekkel kell működtetni, és a nemzeti szereplőket is be kell vonni. Amikor meghatározzuk, hogy mi a, az a tárgya az eljárásnak, és kik a résztvevők, akkor a második lépés következik, vagyis az eljárás felépítése, az elengedélyezési eljárás szerkezete, ennek nagyon fontos átlátható célokat kell szolgálnia, meghatározva az érdekelt feleket, és a szubszidítás elvét figyelembe kell venni. Ezekkel a célokkal, ezeknek a figyelembevételével létrejön egy nagyon komplex eljárás két szakaszban. Az első közösségi szinten az, amelyben meghatározzák a különböző projekteket, az infrastruktúra, transzeurópai infrastruktúra projekteket, összefüggésben azzal, hogy milyen energiatervekkel eh, rendelkezik abban az időszakban az Európai Unió. A második szakasz egy eh, decentralizált szakasz, ez már a végrehajtás eh, azokra a projektekre nézve, amelyeket korábban kialakították. Két nemzeti, itt össze kell hangolni a nemzeti és a közösségi szereplők munkáját. Az első szakaszban a közlekedési hálózatokat is figyelembe kell venni, minden érdekelt fél részvételével, és figyelembe kell venni a környezetvédelmi szempontokat is. A tervezés, ami az első szakasz, egy koordinált, de rugalmas tervet hoz létre, és aztán második szinten, regionális szinten pontosítják a terveket. Az első szakasz célja világos, meg kell határozni azokat a projekteket, amelyeket figyelembe lehet venni a transzeurópai Európa energiahálózat létrehozásában. Itt kell felvetni, hogy szükség lehet egy koordinációs eljárásra is, amiben össze kell hangolni a közösségi és nemzeti szereplők érdekeit decentralizált módon. Különböző alkalmakkal már beszéltünk ezekről a projektekről. A 2009-es szabályozás azt írja elő, hogy a tagállamok viselik elsősorban a felelősséget. A 2009-es csomag arról is beszél, hogy közösségi szereplők is szerepet kapnak, de egy utólagos módon, hogyha problémák merülnek fel. Ez az a szakasz, amikor el kell gondolkodni arról, hogy szükség lehet-e arra, hogy a második szakasz eljárásából kiindulva biztosítsuk a koordinációt. Felelősséget vállalnak ebben a második szakaszban a közösségi szereplők is, olyan felelősséget, amelyet nem tudnak betölteni a nemzeti szinten megfelelő hatékonysággal a saját területükön, és aztán ezután értékelni kell a hatásokat, a környezeti hatásokat, a, az infrastruktúra projekt hatásait és azután egy javaslat születik, a közösségi szereplőknek is el kell ezeket fogadniuk, hiszen a cél az, hogy a közösségi normáknak megfeleljen az adott terv, vagy azt is megvizsgálják, hogy ez egy másik tagállamban éppen folyó projekttel összeegyeztethető-e. A nemzeti és a közösségi szereplők együttműködésre nagyon szük, nagy szükség van, hogy megfelelően lehessen végrehajtani ezeket a projekteket. A felelősségi körök kialakítása lehetővé teszi az első kötelezettségvállalástól kezdve a különböző problémák megoldását, vagy a késések kezelését a végrehajtásban. Az engedélyezési eljárásban figyelembe kell venni nemzeti szinten más alacsonyabb rendű eljárásokat, amelyek kiegészítik az ilyen eljárásokat, például a különböző kisajátítási és egyéb engedélyek beszerzését. A harmadik pontról is szeretnék röviden szólni. A harmadik pont a kompenzációról szól, amely az érintett térségekre vonatkozik. Itt már egy kisebb probléma merül fel, vagyis, hogy sokszor az érintett népesség elutasítja a projektet, az infrastruktúra projektet. Olyanokról van elsősorban szó, akik nem élvezik ezeknek a projekteknek az előnyeit közvetlenül, és az ilyen szereplőket kárpotolni kell. Ez olyan kompenzáció, ami természetesen észszerű kell, hogy legyen. A harmadik pontban, most már mindjárt lezárom a felszólalásomat, figyelembe kell venni a közlekedési infrastruktúrák létrejöttét, és még egyszer szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy felszólalhattam az engedélyezések kérdésében ebben a panelben. Köszönöm szépen, most pedig François Trevónak az Európai Beruházási Bank eh, energiagenerációs hálózati eh, osztályvezetőnek adom meg a szót. Parancsoljon. Big problem. It's your turn. Okay, thank you very much. Köszönöm szépen. Az Európai Befektetési Bank az Európai Uniónak az egyik ö, szervezete. 27 tagállam részt vesz ebben, és a cél az az, hogy az Európai Unió politikai célkötözéseit támogassuk pénzügyi segítségnyújtással. Az energia, prioritást élvez 2007. októberre óta a befektetési bank számára. Négy területre koncentrálunk az energiahatékonyságra, a megújuló energiaforrásokra, a kutatásra és fejlesztésre, az energia területén, illetve a diversifikálásra, az ellátás biztonságára, beleértve ebbe a transeurópai energiahálózatot is. Ma a finanszírozásról fogok beszélni az energiahálózatok területén, vagyis ez azt jelenti, hogy az elosztó és átvevő hálózatokról fogok beszélni, illetve a gáztárolókról. 2007 és 2010 között az Európai Befektetési Beruházási Bank 5-ről 6,7 milliárdot ért el a befektetés. A kumulált eh, a befektetés 18,2 milliárd volt, és ez 83 egyéni befektetést, projektet, befektetési programot jelentett ez a 23 különböző tagállamban, beleértve ebbe a 20, az 57 transeurópai hálózatot, a közös érdekű transeurópai hálózatot, és összességében 56 milliárd euró értékben fektettünk be. A, az Európai Gazdaságjelentési tervben is szolgáltattunk finanszírozást magas prioritást élvező európai projektek számára. Az elmúlt évben a bank 1,2 milliárd euró értékben hagyott jóvá hiteleket, és 10 projektet támogattunk ezek által. Ezek között benne volt például az a projekt is, amelyet már régóta vártak, ez a Franciaország és Spanyolország közötti elektromos hálózatokat projekt, Anglia és Wales, Málta és Olaszország között is volt egy ilyen projekt. Hasonló mértében adunk még az IPA projektekre is pénzügyi támogatást, például Lengyelországban, illetve a déli koridor számára. Ez egy hozzáadott értéket képviselő eszköz, ez hozzájárul az Európai Unió politikai célkitűzéseihez, és ezen kívül a javítja a finanszírozását is, tehát ennek a projektnek a célja az az, hogy átfogó legyen és megfeleljen az Európai Unió célkitűzéseinek, és meg fel kell mérni három területen a megvalósíthatását, tehát technikai, gazdasági és pénzügyi és környezetvédelmi területen. Figyelembe véve mindezt a beruházási bank energia finanszírozása megfelelt a hosszú távú ö, ö, megtérülő célkötőzéseknek. A három ö, pilléres ö, értékelése a a banknak, a, és ez megállapodja azt is, hogy előnyel kell járnia a fogyasztó számára. A finanszírozási struktúrán belül támogatunk kisebb projekteket, Térjünk most rá a jövőbeli eh, befektetési igényekre és kihívásokra. Az Európai Bizottság úgy becsülte, hogy annak érdekében, hogy az energia, energia és klíma célkötőzéseit 2020-ra el lehessen érni, ahhoz 60 euró milliárdra van szükség évente, ennyit kellene befektetni az elektromos hálózatba. 400 millió kellene például a szétosztó hálózatokra. Az elektromos hálózat esetében arra van szükség, hogy a nagyon gyorsan növekedő megújuló energia forráskapacitást kell beilleszteni, a gáz esetében pedig növelni kell a diversifikációt és az ellátás biztonságát. Mindezt amellett, hogy csökkenteni kell a függőséget a behozataltól, lesz egy új gázbehozatali útvonal, ezen kívül a föld alatti gáztárolást is elő kell segíteni. Van három akadály, amely lassíthatja ezt a befektetést, a korábban szólók is beszéltek erről. Először is nagyon hosszú az engedezési folyamat, vannak szabályozási kérdések is, és a tarifest tarifastruktúrák, fokozatosak a befektetések, és ezek nem mindig úgy jönnek létre, hogy valóban úgy lehessen megmutatatni a befektetéseket, mint ahogy ezt 2020-ra tervezték. Utolsó pontként meg lehet említeni azt, hogy a pénzügyi válság miatt a hosszú távú finanszírozás költségei és előhetőségei nagyban romlottak. Néhány megjegyzés még az engedélyezési folyamatról. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy ha bár eh, késeddelmet szenvedett sok projekt az engedélyezés miatt, vannak olyan tagállamok, ahol már bizonyos jogszabályváltozásokat eszközöltek, hogy meggyorsítsák a folyamatokat. A stratégiai változtatás, amelyet a rendelet kívánt, az megkönnyíti az új infrastruktúrák létesítését nemzeti és helyi szinten, Ez növeli azt a kapacitást, hogy foglalkozzanak bizonyos kérdésekkel, és vannak bizonyos enyhítő intézkedések is, és ezek az eszközök lehetővé teszik azt, hogy gyorsabban lehessen hozni elektromos átfő hálózatokat. Hadd zárjam le mindezt, tehát mindenképpen meg kell gyorsítani azt, hogy befektetések tegyenek az elektromos áramhálózatba. Figyelembe véve a finanszírozást, a beruházási bank továbbra is a lehető legjobb feltételek mellett kívánja a támogatást nyújtani, és főként a befektetési programokat kívánja támogatni, amelyek az átjövő, illetve a terjesztő rendszerekre vonatkoznak, és hosszú távon megtérülő projekteket kíván támogatni. A Beruházási Bank tevékenységét innovatív eszközök is támogatják, amelyeket az Európai Bizottság együtt fejlesztettünk ki. Először is a 2020-as projekt kötvény kezdeményezés. Ezt februárban indították el Oli Rén biztos, illetve Filip Meistadt elnök. A fő célkötőzés az az, hogy legyen eh, egy tőkefinanszírozás, amelyel eh, hitelt eh, lehet nyújtani a cégeknek. Van egy Margarit alap is, amelyet az elmúlt évben kezdtek meg, ez, ez egyfajta equity fund, és a prioritást élvező infrastruktúra projekteket támogat, végezetül pedig a kockázat megosztó pénzügyi eszköz, az RSFF, az innovatív projekteket támogat, mint például a smart grideket, vagy az energiatárolást. Köszönöm szépen! Merci beaucoup, thank you very much. Köszönöm szépen. Nagyon sok információt kaphattunk, éppen ezért először is szeretnék köszönetet mondani minden szakértőnknek, hogy ilyen precízen és röviden velősen foglalták össze a tudnivalókat, ez segít a mai nehéz helyzetben. Most azonban szeretnék megadni a lehetőséget a kollégáknak, hogy kérdéseket tegyenek föl. Már tíz hozzászóló is jelentkezett. Egyetértünk esetleg abba, hogy ezzel le is zárjuk a hozzászólók listáját? Egy kérdés, kérésem is lenne, hogy az, aki most kérdést kíván feltenni, az kérem, hogy szorítkozzon a érdemi részére kérdésre, nem kell mindenkinek köszönetet mondani, ezt megtettem már helyettük, tehát tegyék fel az érdemi kérdés, hogy időt nyerjünk, ugyanis szeretném, hogyha minél több szakértő ezt követően választ is adhatna a kérdésekre. Éppen ezért az lenne a javaslatom, hogy egy-két percre korlátozzák a hozzászólásukat. Ez talán nem túl egyszerű, de hát a vitát majd máskor e, saját magunk közt is folytathatjuk. Köszönöm szépen a megértésüket. Elsőként Del Castillo asszony kap szót. Köszönöm szépen, mivel én vagyok az első. Mégis szeretnék köszönetet mondani a panel tagjainak kollégáim nevében a kérdésem a következő, egy nagyon konkrét kérdés, és szeretnék Kál F. Stadios úrtól kérdezni valamit, aki az intelligens hálózatokról beszélt. A bizottsági dokumentumban az intelligens hálózatokat párhuzamosan fejlesztik az infrastruktúrákkal, és az infrastruktúra prioritásokkal párhuzamosan zajlik mindez általában, amikor vitázunk ebben a kontextusban, nem figyel, nem fordítunk elég figyelmet az intelligens hálózatokra, legalábbis kevesebb szőr beszélünk erről, mint amit a bizottság szeretne a dokumentuma szerint. A kérdésem tehát önhöz. A kísérleti projektek szempontjából, hogy ezek megfelelő méretűek legyenek az információnyerés érdekében, hogy lehessen értékelni a költségek és a, az előnyök arányát, hiszen ezek az intelligens hálózatok igen sokba kerülnek, de el kerülhetetlenül lényegesek, mint például ugyanúgy, mint a ugyanúgy, mint az energia kitermelési projektek, hiszen eh, mi történik, hogyha meg eh, létrejönnek ezek az hálózatok, de már nem lesz mit eh, szállítani. Tehát nagyon fontos az intelligens hálózatok fejlesztése. És kérdeztem, mint az előbb, a kísérleti projektekről, amelyek megfelelő méretűnek kell, hogy legyenek Európában. Ez nagyon komplikált, hiszen ehhez is lényeges beruházásra van szükség, és a, a közszektorban nem elégséges az együttműködések tekintetben. Ebben a szakaszban milyen lehetőségek vannak az intelligens hálózatok fejlesztésében, hogy ezt megfelelő meg lehessen csinálni a gyakorlatban, és nem pedig csak elméleti adatokból kiindulva. Csúlyom. Köszönöm Weber kolléga kapszott. Euh, Lenne egy kérdésem, amelyet Eckhart Trüster úrnak szeretnék feltenni. Beszéltem beszélt a megújuló Az Európai Bizottság nagy reményeket táplál ezen energiák irányába, főként azért, mert meg szeretnénk valósítani a 2020-ra kitűzett célokat. Ezen kívül ez egy jövőbe mutató iparág is, ahol sok munkahelyet lehet teremteni. Természetesen egy, egy szabad terület ez, gazdaság szempontjából is. Sokan azt mondják, hogy ez egy kínálati terület, és nagyon kemény a verseny itt. Itt vannak ugye az ázsiai országok, főként Kína. Kína a konjunktúra tervének 38%-át fontosan a zöld technológiák finanszírozására használják, tehát például a fotovoltaika kiépítésére. Mindenfajta dömpinget használnak, finanszírozási dömpinget, a tőkét, támogatást adnak, és ezek az exportok nagyon keményen érintenek bennünket, hiszen ez nem jelent megfelelő versenyt. És ez az európai vállalatokat is nyomás alá helyez, és soknak be kellett zárniuk. Ezért a kérdés a következő. Mit lehetne tenni azért, hogy ezeket a fajta jövőben mutató iparákat meg lehessen védeni? Frau von Bremt. Köszönöm szépen, van Bremt asszony. Éppen kiment? Embrizina kolléga. Elnézést, nem láttam, nem rossz indulatom adtam. Parancsoljon, önné a szó. Elbújtam itt a német kollégám mögött. Tisztelt elnök úr, röviden szeretnék hozzászólni. Nagyon sokat beszéltek, nagyon érdekesen beszéltek, nagyon sok információt adtak. Kicsit kicsit a hiányzott nekem egy dolog, az pedig, hogy mennyire sürgős ez az egész energia infrastruktúra kérdése, és nem szeretnék most a aktualitásra utal, nem csak Japánra, hanem, és nem csak a közel-keletre, de mindenképpen szembe kell néznünk azzal, hogy mennyire függőek vagyunk energia szempontjából, és mennyire bizonytalan az energiatermelésük. Vannak nagyon sok, van nagyon sok prioritás, de Európa szempontjából úgy tűnik nekem, hogy a smart gridek és a super gridek nagyon fontosak az elkövetkező hónapokban és az elkövetkező években. És ezzel kapcsolatban két kérdést szeretnék feltenni. Az első a smart gridekre vonatkozik. Sokan beszéltek ezekről. Mi a helyzet a nagy akadályokkal kapcsolatban, amelyek a smart gridoknél vannak, ezek helyi szinten vannak, vagy ezek fontos szerepet játszanak-e európai szinten is az Európai Bizottság és az Európai Parlament számára. A második kérdés, ez egy közvetlen reakció Tröster úr hozzászólására. Nagyon érdekeseket mondott a megújuló energiaforrásokról, vagyis azt, hogy az infrastruktúrák kapcsán készítenek kell lennünk arra, hogy prioritást élvezzenek a hálózatokon belül a megújuló energiaforrások. Ez lehetővé válhat, de nem tesszük ezt. És akkor megkérdezem, miért nem adunk prioritást a meglévő infrastruktúrán, a meglévő hálózaton, a megülő energiaforrásoknak. Tehát mit kell tennie Európának, a bizottságnak, a parlamentnek rövid távon ezt illetően? Ina. Brezsina úr. Děkuji, pane předsedo. Eh, pokud... Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha kidolgozok a prioritásainkat, a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatosan, akkor csak egy választásunk van, az, hogy az energiát úgy használjuk fel, hogy Észak-Európát összekötjük Dél-Európával, stb. És ehhez beruházásokra van szükség, és rugalmas erőforrásokra, amelyek kiegészítik azokat az erőforrásokat, amelyek hiányozni fognak, amikor majd nem fúj a szél, nem süt a nap, stb. És ezért van szükség az intelligens hálózatokra, amelyek tárolják is, és szállítják is az energiát, és intelligens módon használják fel. Összehasonlításképpen tehát, hogyha meg tartjuk az hagyományos erőforrásokat prioritásnak, akkor több ilyen jellegű összekapcsolásra van szükség, és ez több beruházást is jelent. De ezek a beruházások már kisebbek lesznek, a megújuló energiaforrás helyben elfogyasztott vagy felhasznált energia lesz, és nem kerül be az átviteli hálózatba. Kérdésem, valaki felbecsülte már annak a költségét, hogyha valóban megnöveljük a megújuló energiaforrások arányát? Összehasonlították már a megújuló és a hagyományos erőforrások, energiaforrások költséget? Ha nem, akkor ennek meg kell történnie, ezzel tartozunk az európai fogyasztóknak, hiszen ők viselik majd ezeket a költségeket. Karinz. Karinz kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr egy megjegyzés és egy kérdés. A mai előadók sokat beszéltek arról, hogy bele kell illeszteni a smart webbe. A megújuló energiaforrá, sokkal, de sokan beszéltek a, az energiaellátás biztonságáról, és de a közös piacról, az egységes piacról senki nem beszélt, talán azért, mert ez már egy ö, adott kérdés, és nem azért, mert nem érdekes. Megújuló energiaforrások kapcsán, hogy növelni lehessen az arányokat, ezekhez smart gridekre van szükség, de az ellátás biztonságával kapcsolatban, és azért, hogy létrehozhassunk egy közös piacot ahhoz, megfelelő összekötőkre van szükség. Lenne egy kérdésem, azt hiszem Tröster úr előadásában hangzott el. Hol van Tröster úr? Ott elő látom, látom, most már látom. ez ön előadása nagyon érdekes volt, amikor a szupergridekről beszélt, az észak-afrikai nap, és a feltételezés az az, hogy minden politikai nyugtalanság majd elmúlik, és mindez együtt az északi ö, szelekkel együtt ez ö, fantasztikus energiákat hozhat az Európai ö, Unióba. Például nálunk a Balti-tenger térségében nagyon érdekes az, Hogyha megnézzük például a diát, amit ön is mutatott, a balti tenger térségét így kihagyják teljes mértékben. Ez Európán kívül van azon prezentációjában például. Úgy gondolom, hogy ez egy igenis figyelememértő tény. Egy másik érdekes előadás Cirlicova asszony előadása volt, és az említett országok közül egyik sem volt balti tengeri ország. A Gazpromot például nem csak, hogy nem érdekli, hanem teljesen lekötötte Európától. Tehát nagyon érdekes az, hogy ha már a közös piacot, a szupergridet szeretnénk létrehozni, akkor az ellátás biztonsága kapcsán emlékezni kell arra, hogy még mindig van Európai északkeleti részén egy energia sziget, és ezt is bele kell majd egyszer illeszteni a közös hálózatba. Frau Kollégin Réra Madurell. Réra Madurell asszony kap szót. Mm. Köszönöm szépen, azonnal a kérdést tenném fel Kárvájó úrnak. Beszélt arról, hogy hogyan lehet integrálni a megújuló energiaforrásokat Észak-Afrikából, és hogyan lehet ezt átvinni Közép-Európába, illetve beszélt az dél-keleti folyosóról. Nem kellene elgondolkozni egy észak-déli folyosóban is, eh, ahogyan a gáz esetében. Kárvály úr is beszélt eh, a fejlesztési tervekről, és azt mondja, hogy nincsen megfelelő európai jövőkép. Mit tehetünk ennek érdekében, milyen elképzelései vannak? Csirikova asszony, vagy Cirlickova asszony, szeretném tudni, hogy milyen platformokon beszélnek arról, hogy melyek azok a projektek, amelyek a prioritás projekt, területeket jelentik, és ezeket a folyosokat alkotják. Ezek regionális csoportok, vagy pedig speciális platformok jönnek létre ennek a kérdésnek a tárgyalására? Glante úr, Köszönöm szépen a kérdésem, vagy előzetes megjegyzésem a következő lenne. A kolléganőm megkérdezte, hogy az egyes szinteken mit kell tenni. Én azt úgy gondolom, hogy a tagállami és európai szinten is megfelelő házi feladatokat el kell végezni. Európai szinten például, ugye egy hátrébb sorok prioritás kell, hogy legyen a az összekötő hálózatoknak a kialakítása. Tehát itt a bizottságon belül bizonyos eszmecseréket még le kell folytatni, hogy hogyan bánunk a prioritásokkal, milyen kiegyenlítő intézkedéseket teszünk. Nemzeti szinten pedig itt most a saját tagállamomba hazabeszélek, a saját régiómba, ott nagyon sok példa van az áram és gáz ellátás területén, és talán nincs is olyan projekt, amely ne amely, amelyet ne érintene valamilyen polgári kezdeményezés, ami ezt meg akarja akadályozni. Nos, korábban szó volt már itt arról, hogy az engedélyezési eljárásokat fel kell gyorsítani. Hogyan tegyük meg ezt? Az én tapasztalatom, az én beszélgetéseim azt mutatják, hogy ezeknek a felgyorsítás az egy halálos folyamat. Azonban ami a különböző tervengedélyezési állásokat illeti, ezeket olyan intenzíven kellene lefolytani, hogy, nagy, hogy azért mégiscsak a jogorvoslati eljárások belátható időn belül befejeződhessenek. Németországban az a rendszer, hogy a különböző terveket be kell mutatni, és a polgármesteri hivatal betekintést nyerhetnek a polgárok ebbe, és ha aztán elindul az eljárás, tehát az építkezés, és ott felvonulnak a markolók, akkor addigra már mindenki informálva van. Tehát jó kell tájékoztatni az érintetteket, és egy további kérdést, hogyha egy 110 kilovoltos hálózati vezetéket renoválunk, akkor jó lenne, hogyha azt a polgárok kezdeményezéseikkel nem akadályozhatnák meg. Tényleg segít, segítene itt valamilyen közös megoldás, mert tapasztalatok. Elnök, következő hozzászóló Tikao asszony. Komplett vida. Nem. Akkor Odi úr kapszót. Merci, monsieur. Merci, monsieur le président. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. A személyes véleményemet szeretném megosztani önökkel. Amikor hallgattam a vendégelőadóinkat, akik bebizonyították tájékozottságukat, meglepett mindennek a komplexitása. A kérdésem ki a tulajdonosa ezeknek a hálózatoknak. Én ezt nagyon szeretném tudni, és tudjuk-e garantálni az európai állampolgároknak, hogy nem alakul ki óriási zavarodottság a tekintetben, hogy ki a tulajdonos ezeknek a hálózatoknak, kifelelős értük. Sajnos nem hallottuk eh, annak a történeti áttekintését, hogy mi működött eddig, mi nem azokból a hálózatokból, amelyeket az évek során kiépítettek. Látom, hogy nagyon komplikált kérdése ez administratív szempontból, ezért felmerül a kérdés, hogy nincs-e szükség egy óriási európai szintű államirányítású vállalatra, amely kezelni ezeket a nagy hálózatokat. Ez az én személyes álláspontom, de én igazából nem értem, hogy ez az egész komplexitás hogyan eh, járulhat hozzá az európai állampolgárok energiállátásához. Köszönöm. Bácsi tíz kolléga. Köszönöm szépen. Elnök úr, nagyon sok újdonságot hallottunk ma, és eh, támogatnom kell a kollégámat, főként Karincs urat, aki az energiaszigetekről beszélt, és ez igaz, hiszen nincsen egy, egy egységesített energiarendszerünk. Üdvözöljük azokat az intézkedéseket, amelyeket a Balti-tenger térsége érdekében hoztak létre, de azt is el kell mondani, hogy minden döntést a lehető leggyorsabban kell végrehajtani. Ehhez egy külön tervre van szükség. Ma meglepően hallottam néhány dolgot, amikor az energia hálóztokról beszélünk, akkor kiderül az, hogy nem is használjuk igazából a megújuló energiaforrásokat. Különböző politikákat próbálunk végrehajtatni, azonban a gyakorlatban ezek nem működnek. Három intézmény van, három testület van, amelynek a lehető legelemibb elveket kellene szabályozniuk, ezek a gázszektorral foglalkoznak, azonban ezeknek az intézményeknek nincsen közös megközelítésük. Szerintem ez az egyik legnagyobb probléma. Senki sem beszélt ma a úgynevezett reverse systemről, vagy egy olyan rendszerről, amely a gázzal kapcsolatos egy ilyenfajta rendszert létre kellene hozni. Azt mondta, hogy két évben belül ez lehetővé válna, Azért kérdezem ezt, mert hogyha nincs meg ez a rendszer, akkor az országokat nem lehet majd hozzákötni nem a megfelelő rendszerek. Ez egy nagyon aktuális kérdés az. Köszönöm szépen. Most az lenne a javaslatom, hogy az előadások sorrendjében felszólítom még egyszer a szakértőket, és megadom nekik a lehetőséget arra, hogy az egyik másik kérdésre válaszoljanak. Hogyha pedig valakit aki nem kíván hozzászólni, akkor ezt is közölheti. Elsőként tehát Oszitis úr kap szót. Szeretne hozzászólni? Nem, nincs olyan kérdés, amihez hozzá szeretne szólni. Alberto Carvalho Józa, nem tudom, hogy hol ülnek, parancsoljon. Úgy itt folyamatosan cserélődnek az ülőhelyek. Parancsoljon. He sido preguntado Kérdeztek eh, a hálózatokról. Ezeknek a hálózatoknak eh, valódi eh, jövőképük van Európa szempontjából. A különböző tagállamok együttműködésében jönnek ezek létre. Minden tagállam bevitte ebbe a tervbe a saját tervét, és tehát figyelembe vették mindezeket a fejlesztési terveket. Van ennek azért európai dimenziója, de nagyon nagy nehézséget jelent az, hogy különböző tagállamok különböző módon építik ki hálózataikat, és bizonyos tagállamok eléggé kevésé, ambiciózusak a terveikben, tehát kevés módosítást terveznek, hiszen tudják, hogy ez sok nehézséget jelent majd, és egy ilyen ország akár el is folytatja a fejlesztéseket más országokban, amelyek szükségesek lehetnek európai szinten. A következő gyakorlat ezekkel a hálózatokkal kapcsolatosan olyasmi lehet a bizottság közreműködésével, hogy ne minden tagállam végezze el a saját tervezését, hanem ezeket próbáljuk összehangolni bizottsági irányítással, hogy el tudjuk érni azt, hogy az európai szintű feladat végrehajtható legyen egy világos európai perspektívával. Elf, Elf Köszönöm szépen, Elf Stadius úr, parancsolja. Thank you. Yeah, uh, first the, the Először is uh, szólnék, köszönöm. a kutatásfejlesztési szinterekről, és azért fontos mindez, mert hogyha a legfontosabb kihívásokat tekintjük az elosztóhálózatokkal kapcsolatosan, annyi az érdeket Korábban, amikor kifejlesztették ezeket a technológiákat, mindig felmerült a kérdés, hogy hogyan tudnak együttműködni a szolgáltatók és a, a technológia szolgáltatók de egy időben ez kétoldalú együttműködés volt. És most, amikor az intelligens hálózatról beszélünk, és megnézzük az elosztó hálózat helyzetét, amikor bevonjuk a felhasználókat is, akkor látjuk, hogy nagyon sok az érdekelt, a fogyasztók, a kivitelező cégek, a kommunikációs szolgáltatók, a különböző berendezések szállítói, a hálózat irányítók, illetve hálózat üzemeltetők és a technológia szolgáltatók, és az, hogy mindez működjön koordinált módon, nagyon nagy feladat. Ehhez tegyük még hozzá, hogy az egyik legfontosabb probléma lehet, hogy ez nem is annyira a technológiához kapcsolódik, hanem a kereskedelmi ösztönzőkhöz, az üzleti modellhez, amikor olyan kereteket kell kialakítani, egy szabályozási jogi keretet, amely elősegíti az együttműködést. Együtt kell működni a politikusokkal, a hatóságokkal, ez is nagyon lényeges, ezért nagyon fontosak számunkra ezek a kutatásfejlesztési szinterek, hogy ki tudjuk fejleszteni a megfelelő megoldásokat, amelyekkel a valódi kérdésekre adunk választ. És egyetértek abban is, hogy lehet, hogy vannak olyan országok, amelyek már előre haladottabbak e, tekintetben, de Európában megvan az a lehetőségünk, hogy átvegyük a vezető szerepet ebben a fejlesztésben, és talán ez az egyik legfontosabb feladata a kormányzatoknak, hogy vizsgálják meg ezeket a lehetőségeket, és ezeket támogassák, és hogy mik az akadályok, hogy ezek milyen szinten vannak helyi vagy egyéb szinten. Én azt mondom, hogy inkább helyi szinten jelentkeznek a az akadályok, a jogi szabályozással kapcsolatosan. Persze vannak olyan EU szabályozások is, amelyek nehézséget jelentenek, de nagyon fontos a párbeszéd helyi szinten és EU szinten is. Ez nagyon jelentős kérdés. És nagyon fontos, hogy közösen fejlesztjük ki az elektromos árampiacot, és támogatni kell ebben az intelligens hálózatok építését, hiszen beszélünk arról, hogy a fogyasztó aktív legyen és fogyasztóorientált legyen a piac, de úgy gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb kulcspontja a, az intelligens hálózatoknak is. Köszönöm. Köszönöm, Tröster úr. Köszönöm szépen. Elhangzott néhány kérdés. Remélem jól jegyeztem őket föl. Azt gondolom, ez első kérdés az a Smart Grid, az intelligens házattal kapcsolatos pilotaprojekteket érintette. Németország, ö, Dániában már vannak ilyen pilotaprojektek, és ezen a nyáron gyakorlatilag már az elosztó hálózaton fogják tesztelni eh, eh, ezt az elképzelést. Tehát itt eh, sok minden mozgásban van, bizonyos területen már nagyon előre haladottak az intézkedések, például nagyon nagy széndiokszid kibocsátás csökkenés sikerült elérni. Aztán volt egy második kérdés, amely a megújuló energia megújuló energia felhasználásra vonatkozott. Úgy gondolom, hogy nem csak itt a megújuló energiaforrásokról kellene beszélnem, egyéb energiaforrásokról is. Aztán ami a sürgősség kérdését illeti, úgy gondolom, hogy az intelligens hálózatokra, szuperhálózatokra szükség van. Úgy gondolom, hogy a szuperhálózatnak, illetve az átviteli hálózatnak a kiépítése nagyobb fokú prioritást kell, hogy élvezzen, tekintet, tekintettel arra, hogy eh, a valószínűleg a megújuló energiaforrások betáplálása területén nagyobb eh, földrajzi eh, hálózatokra építve tudunk egy kiegyenlített helyzetet biztosítani. Hallottuk, hogy vannak olyan országok, amelyeknek még szükségük van az ilyen terű, eh, ilyen irányú hálózatok kiépítéséhez. Aztán a kérdés, hogy a balti államok miért nincsenek bele kötve ebbe a hálózatba. Úgy gondolom, hogy az általunk felállított modellben szerepelnek a balti államok, talán kevés volt az adott információ, de az előadásomban említettem, hogy általában érdekeltek vagyunk abban, hogy hálózati adatokat kapjunk, a nyilvánosságra elé tudjunk ilyeneket tárni, és megfelelő tanulmányokat készíthessünk, például tanácsadó irodák megbízásából Úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt az elhanyagolás kérdését nem szabad annyira kritikusan kezelni. Hát a fogyasztóvédelem területén vannak még tennivalók. Úgyhogy mi fel vagyunk készülve, természetesen nagy a jövőben még jobb tanulmányokat készítsünk. Azt gondolom, hogy ez minden, nem feledkeztem el semmiről. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Tozovszki úr parancsoljon. Köszönöm szépen. Elég sok kérdést feljegyeztem, de megpróbálok röviden válaszolni. Először is a liberalizáció, eh, illetve a megülő energiaforrások. A liberalizáció elején az a legfontosabb az az volt, hogy egy közös piacot lehessen létrehozni az energiainfrastruktúra kapcsán, és liberalizálni lehessen ezt a piacot az energiaerőforrások megjelentek, és így a liberalizáció lehetőséget csökkent. Azért, mert eh, a kereskedelemre alkalmas kapacitás az csökkent. Ennek az az oka, hogy a kapacitások eh, megpróbálják megölő energiaforrásokkal fedezni, és ez a két elv egymással ellentétes. Ugyanakkor rá kell mutatnunk eh, arra, hogy nem csak interkonnektorokra van szükség, hanem a szűk keresztmeszetektől is meg kell szabadulni az átvevő rendszerekben. Olyan, mint hogyha egy autópályát építenénk, de, de csak egy kis úton folytatnánk a, az utat. Tehát mindenképpen vannak szűk keresztmetszetek. Brezsina úr azt kérdezte, hogy mi a helyzet a hálózatokba történő befektetésről. A cseh adatokkal tudok csak szolgálni, de minden esetre óriási befektetések vannak. A biztonsági felelősség, a biztonságosság kérdése, tehát ki felel az energiabiztonságért? a tagállamok felelnek ezért, és ezt a felelősséget átadták az átvívő rendszereket üzemeltetőkre. Tehát végezetül a TSO-k azok, akik felelnek a biztonságért. A fő kérdés az nem csak a beruházás területén jelentkezik, a beruházások területén a, a infrastruktúrába, a hardwarebe, hanem biztosítani kell azt is, hogy legyen egyfajta egyensúly, és a fő felelősség az a, a TSO-kon van. Versenyképesség. A cseh köztársaságban jelenleg több mint 1700 megawatt értékű napelem található, ezek nagy része Kínából származik. Tehát csak álmodozhatunk az EU-ban az ilyenfajta technológiai technológiák, technológiák alkalmazásáról, tehát nem csak fizetünk ezért a, a, a panelekért. Köszönöm szépen, Csirlikov Kovászony. Uh, uh, Tíz perc nagyon rövid idő, nem tudunk kifejteni minden komplex vonatkozást, lehet, hogy bizonyos kérdésekre nem tértem ki. És ezeket általában adottságként kezeljük az előadásokban. Ami a balti államok figyelembevételét illeti, valóban egyetlen balti szolgáltató sincs, amely tagja lenne az enszoknak, de megfigyelő státuszt már kértek, és nem sokára ezt meg is kapják. Ez nem azt jelenti, hogy mind, hogy az egyik TSO-t sem a balti országokból nem vették be ebbe a folyamatba. Mindenki mindegyikük részt vett a 2011-20-as terv kialakításában, a projektjeik részt vesznek ebben, és az Európai Gáz Hálózat figyelembe veszi ezeket a terveket. Tehát az eredményekről sajnos most már nem tudok beszámolni, hiszen nincsen rá idő, de bizonyos általános eredményeket az átküldött prezentációban majd tanulmányozhatnak. Nyilvánvaló, hogy a balti régióban nyilvánvalóak a problémák, egyértelműek, és ezeket sürgősen meg is kell oldani. Reméljük, hogy a regionális beruházási tervek a gáz szempontjából, amelyeket most fogunk kidolgozni a közeljövőben, hozzájárulnak majd ahhoz, hogy elősegítsük az a balti régió integrációját Európa többi részével, bár a 2015-ös határidő, amit a tanácsi következtetések tartalmaznak, lehet, hogy nem lesz eh, megvalósítható. Ami a fórumot illeti, amely a projekteket hivatott megvitatni, még mindig nem tudjuk, hogy melyek a projektek kritériumai, de amikor általánosan beszélünk arról, hogy mely fórumon tárgyalják a fontos projekteket, mindez függ a projektek hatókörétől is. A regionális gáztervekről már elkezdtünk idén egyeztetni, és az a tervünk, hogy ki fogjuk használni a már bevezetett fórumokat a regionális együttműködésre, illetve specifikus eh, grippel kapcsolatos kétoldalú megbeszéléseket és eh, szemináriumokat is tervezünk, amelyek bevonják ebbe az egyeztetésbe az érdekelteket, akik részt vesznek a tervek kidolgozásában. Kihasználjuk majd a leghatékonyabb eljárásokat, hiszen nem akarjuk a TSO-k erőforrásait eh, nyomás alá helyezni, hiszen nyilván sok dolguk van. És talán egy megfigy- megállapítás azzal kapcsolatosan, hogy ki a tulajdonosa a hálózatoknak. Erre nagyon nehéz választ adni, de talán a tanúsítási eljárás a harmadik energiacsomagon belül választhat bizonyos aggályokra. Csalám úr.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 hálóztakat össze lehetne kötni, és én is szeretném hangsúlyozni azt, hogy szükség van egyfajta erőfeszítésre ahhoz, hogy létrejön egy európai szervezet, és természetesen ez célzott finanszírozást hajtatna végre, és ennek érdekében a tagállamok nak is közre kell működniük, és eh, egyértelmű ösztönzésre van szükség az európai intézmények, mint például a bizottság vagy a parlament részéről. Kentler úr következik. First of all, I would like to put one... Először is szeretnék egy dolgot eh, előtérbe helyezni. Az megújuló generáció az eléggé nagy generációt jelent, például az offshore szél erőművek is ide tartoznak, és ezért nagyon erős, erős átvivő rendszerek van, van szükség, hogy ezeket be tudjuk integrálni a rendszereinkbe. A smart grid, az intelligens hálózatok, itt az átvevő rendszerek már intelligensek, a smart gridek beillesztése főként az elosztás szintjén jelentkezik, nem pedig az átvivés szintjén. Lehet, hogy erre nem a meleg hangsúlyt az eladásomat, de erre mindenképpen lehetőleg hamarabb erre szükség van. Arról is kérdeztek, hogy hogyan lehetne gyorsítani az engedezési eljárásokat. A jó kommunikáció a kulcsfontosságú, és egyértelmű kommunikációra van szükség az Európai, Európa, az Európai Unió részéről um, egészen a helyi szintekig. Németországban többször megváltoztatták a jogszabályokat, és ez eléggé ezt eléggé nagy politikai viták övezték. A stabil keret a legfontosabb. Még egy kis tényt hadd mondjak el. Nagyon jó képzett emberek van szükség a hatóságoknál, megfelelő mennyiségű munkatársra van szüksége a hatóságoknál, hiszen ők végzik a projektek jóváhagyását, azonban sok helyen csökkentették a munkatársak számát, azonban több munkatársam az is, hogy az a projekteket el lehessen végezni. Szeretnék rámutatni arra, hogy a hatóságnak kell végrehajtani a projekteket, és a politikusokra nem csak akkor kell bekapcsolódniuk, mielőtt választások lennének. Hát elnézést, de ezt mondtam de ki kell használni a meglévő út, útvonalakat. Például vannak van 20, kW, 20 kW-os útvonalon, ki kell használni a meglévő vonalakat, ezek nem kívül nagy öm, öm, erősségűek. Utolsó pontként csak egy lépést kell tennünk, egy jogi lépést kell tennünk, ez nem probléma Németországban, mert itt egy, elég elmenni egy bíróságra, és megszületik a folyamat. Mr. Trevor, you want? Trevor úr, szeretne még hozzászólni? Szeretne? Több kérdést is feltettek a balti régióval kapcsolatosan illetve azzal kapcsolatosan, hogy hogyan kapcsolódik be az EU hálózatba, de természetesen a balti energiapiaci integrációs terv nagyon fontos prioritás az energiahálózatban. A bizottsági tervnek is része. Figyelembe veszük tehát nagyon nagy súlyjal a balti régió integrációját. Bizonyos előrelépés történt már az elektromos eh, áramhálózatban. Finnország, Észtország között egy új vezetéket építenek, és Védországtól Litvániához is vezet majd egy új vezeték a gázágazatban. Még több időt vesz majd igénybe az előrelépés de úgy gondolom, hogy az LNG terminál Lengyelországban az első lépés ebben az integrációban, hiszen ezt aztán össze lehet kapcsolni a balti államokkal. Az intelligens hálózatok már valóságot jelentenek az átviteli rendszerben, és az elosztó hálózatban is ilyen beruházások már történnek. Több beruházást elindítottak, hogy ilyen megoldásokat biztosítani tudjanak, úgyhogy ez már egy folyamatban lévő dolog. Ami az akadályokat illeti, nagyon lényeges, hogy közös normákat alakítsunk ki EU-s szinten a berendezésekre nézve. Ezen dolgozik a bizottság, jövőre születik meg a vonatkozó jogszabály valószínűleg. Tehát meg kell szüntetni az akadályokat, és az, hogy legyen egy bizonyos kísérleti terv, ha jól emlékszem, az intelligens hálózatok támogatásra jogosultak a jelenlegi tervek szerint is. Ami a tervezési eljárást illeti, illetve az engedélyezési eljárást, volt arra kérdés, hogy hogyan lehet ezt felgyorsítani. Itt több mindent kell figyelembe venni. Először is a nemzeti jogszabályokat is kell módosítani, hogy csökkenjen az illetékes hatóságok száma. És talán egy fontosabb prioritású projektnél azonnal kerüljön a nemzeti szintre az engedélyezés. A stratégiai hatástanulmányok megfelelő felhasználása is jó eszköze a folyamat felgyorsításának. Természetesen a rendszer működtetője továbbra is kell, hogy fokozza a kapacitást, és kellő időben egyeztetést kell, hogy kezdeményezzen a közvéleménnyel, de talán ez még drágább technológiát feltételez, de olyan technológiára van szükség, amely fel tudja gyorsítani a projektek végrehajtását. Köszönöm. Jetzt gab es noch eine kurze Bitte von Herrn Caballo Gyoza úrnak lenne még egy kérés, hogy két-három mondatot még hozzáfűzhessen az elhangzottakhoz. Sí, era simplemente, en la, me ha parecido entender que en algún momento... Igen, úgy tűnt, hogy egy bizonyos ponton volt egy kis ellentmondás a Supergrid és a Smart Grid között. Ezek kiegészítik egymást, nincsen ellentmondás. Az intelligens hálózat inkább a keresleten alapul, a Supergrid pedig elosztja a rendelkezésre álló energiát. és ez fontos a rendszer működtetők szempontjából is, hiszen az egyes tagállamokban egyfajta szendvics alakul ki, lesz egy supergrid és egy smart grid, amely a keresleten alapul, és ki kell hangsúlyozni azt is, hogy meg kell erősíteni a koordinációt a tsz között, hogy ők tudjanak cselekedni integráción keresztül, hogy a perifériákról bekerüljön az energia a felhasználás központjába. A, az ellentmondás talán a piac és a megújuló erőforrások integrációja között volt. Logikus, hogy a legnagyobb változékonyság a megújuló energiaforrások felhasználásában van, ezért nehéz a tartalékokat kialakítani. Az összekapcsolási kapacitások szempontjából itt merül fel az aggály, hiszen fontos, hogy a maradék energiát pedig kereskedelmi forgalomba tudjuk bocsátani. A megújuló energiaforrások nál növelni kell az összekapcsolási kapacitást. Köszönöm. Köszönöm szépen az összes szakértőnknek a részvételt, és szeretném megköszönni az összes kollégának, hogy ennyire betartok tartani az időkeretet. Ez egy kitűnő teljesítmény, és mindezek ellenére nagyon sok érdekes információt is hallhattunk. Zárásképpen Szeretném megadni a jelentéstevőnek, Szóza Wagner úrnak a szót, akinek ugye a legtöbb munkája volt és lesz ezzel a kérdéssel. Kérem, hogy ő néhány szóban zárja le a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ön észrevételeit folytatva azt kell mondanom, hogy a különböző frakciók nagyon jól váltott, választották ki az előadókat, hogy tájékoztassanak minket ezekről a problémákról. Ez nagyon sikeres volt, és ahogyan hallom a felszólalókat, azt látom, hogy szerencsére a rendelet nem teszi lehetővé, hogy még egy közmeghallgatást szervezzünk, mert hozhatunk szuper szakértőket, nagyon intelligens embereket, akik egyre több problémát vetnek fel, egy olyan kérdésben, amely már önmagában nagyon sok és nagyon fogas kérdést felvet. Köszönöm szépen az előadóknak, a szakértőknek, hogy megjelentek, illetve a képviselőknek, akik részt vettek a vitában, és folytatjuk holnap, és később, holnap délelőtt is lesz ugyanebben a kérdésben egy megbeszélés. Köszönöm szépen, hogy megjelentek. Liebe Kollegen, liebe Kollegen. Kedves kollégák. Uh, there will be... Megszakítottam egy pár uh, percre. Uh, egy kis késedelem van, ugyanis volt egy sajtótájékoztató, és hát nem fejezték be olyan szépen időben, mint mi. Hát ez a különbség a biztosok és közöttük, mi mindig időben befejezzük, tehát még 5-6 perc, és érkezik a biztos úr. Kedves kollégák, az előbb azt kértem, hogy a rolót húzzák fel újra, hogy ne legyen az az érzésünk, hogy a pincében ülünk. Azonban vannak ma olyan vendégeink, akik kamerával érkeztek, és ők kérték, hogy újra sötétítsük el a termet, hogy jobban tudjanak filmezni. Úgyhogy így lesz. Egyetértenek ezzel. Talán nem olyan kellemes a légkör, sokkal jobban beereszthetnénk a napfényt, de ez lenne az ok a biztos mindjárt megérkezik. Ja, meine Damen und Herren. Hölgyeim és, és uraim, mindegyik, mindannyiukat köszöntöm. Jól lehet, a e, többség már itt volt az előző ülésen. Nagyon örülök annak, hogy sok vendégünk van ma itt, és különösen köszönteném Öttinger biztos urat, aki ma tájékoztatást fog adni számunkra arról, hogy hogyan értékelik a Japánban kialakult helyzetet, és egész konkrétan az atomerőműveknek a helyzetét. Nagyon hálás vagyok neki, hogy ezen a héten már lehetőségünk van erre az eszmecserére. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy viszonylag gyorsan jussunk tájékoztatáshoz. Annál is kedvezőbb az időpont, mert hogy ma volt megbeszélése a nemzeti szakértőkkel, miniszterekkel, tehát a legfrissebb információval érkezett el ide a körünkbe. Mindenki kérdéseket szeretne feltenni, erre is lesz majd lehetőség, mindenkit felírunk, Öttinger biztos úr egy első tájékoztatást ad, és utána a kollégák tehetnek föl kérdést, hogyha egyetértenek ezzel. Ha igen, akkor elkezdjük. Üdvözlöm, parancsoljon! Tisztelt Rajl úr, tisztelt képviselők, mindannyiunkat érintenek és megérintettek a Japánból érkező képek. Sürgős eszmecserére van szükség, eh, ami az európai következtetéseket illeti, és nyilván nem eh, csak arról kell beszélnünk, hogy milyen segítséget tudunk nyújtani. Úgyhogy itt többet kell mondanunk annál, mint a puszta részvét nyilvánítás. Nagyon remélem, hogy jövőben ilyen képeket nem kell már látnunk, hogyha pedig némelyek apokalipszisről beszélnek, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy helyén való kifejezés. Jelen pillanatban Japánban éjszakai nyugalom van, ugye éjeli kettő óra van, éppen ezért az onnan érkező híradások kicsit meggyérültek. Nagyon aggódok azonban, hogy ezekben a órákban is sok minden történik. Azonban minden, amit tudunk, az az, hogy a hat reaktor egységből álló 7500 megawattos kapacitású erőműben gyakorlatilag minden kicsúszott az ellenőrzés alól. A japánok aggód, ugye kitűnő szakembereknek, mérnököknek és egy high-tech ország lakosainak minősülnek. Nyilvánvalóan rendkívül tiszteljük az ő gyáraikat, termékeiket azonban jelen pillanatban már nem úgy van ott minden, mint régen volt, tehát az operatív biztonság és az ellenőrzés egy hatalmas atomerőműben most nem úgy van, ahogy azt elképzeljük magunknak normális esetben. Remélem ennél nagyobban nem történik, de sajnos a legrosszabb fejleményeket sem tudjuk kizárni most, illetve az elkövetkezendő órákban. Éppen ezért ennél is szükségesebb az, hogy európai szinten is levonjuk a következtetéseket. A bizottságban, munkacsoport szinten az elmúlt napokban ezt megtettük, kapcsolatban voltunk a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel Bécsben, kapcsolatban voltunk a tokiai képviseletünkkel, és minden rendelkezésre álló információ forrással, és erre szeretnénk felé alapítani egy konferenciát a tagállamokkal, illetőleg miniszterekkel, államtitkárokkal, erre került ma sor, vezető tisztségviselőkkel, minden szabályozóval, tehát a atomenergia felügyeleti szervekkel a tagállamokban, és valamennyi érintett energiaipari vállalattal, akiknek Európában Eh, atomenergia eh, felhasználása feladata, illetőleg a francia, európai, illetve amerikai Egyesült Államok beli atomerőmű gyártó vállalatokkal is kapcsolatban voltunk. Át, áttekintettük a helyzetet, és megbeszéltük az eljárásmódot. Hálás vagyok azért, hogy egy közös európai eljárásmód jelé, jeleként minden résztvevő hajlandónak mutatkozott arra, hogy rendkívüli stressztesztnek vesse alá az erőműveket annak érdekében, hogy egységes standardeket, egységes biztonsági vizsgálati kritériumokat határozzanak meg, és a kockázatokat újra értékeljék a Japánban történtek fényében ez azt jelenti, hogy ma senki sem zárkozott el a, a, a, egy ilyen stressztesztől, hanem a elkövetkezendő hetekben kritériumokat fog kidolgozni, stresszteszteket fog végrehajtani, független szakértők bevonásával, akiket közösen választunk ki. Gyakorlatilag nem volt olyan résztvevő, olyan tagállam és olyan ipari szereplő, aki itt elutasító pozíciót tanúsított volna a kockázatok újraértékelése területén meg kell fontolnunk azt a japán fejlemények fejleményeben, fejleménye, fejle, fényében, hogy az árvíz katasztrófák esetén, vagy az Atlanti térségben, az európai fenség területen, illetőleg terrortámadások esetén, és a hűtőrendszerek meghibásodása esetén és a funkcionális zavarok esetén mi történjen, mi történjen áramkimaradás esetén, és hogy egyáltalán a minőség és kapacitás és a szükségáram ellátás kérdése hogyan kezelendő. Beszéltünk a építés évének, az erőművek öregedésének témájáról, mint figyelembe vendő szempontokról is. Egy hatályban lévő atomenergia irányelvet ről is szóltunk, amit 2011-ben kell a tagállamoknak júliusban majd átültetniük. Nos, gyakorlatilag 2014 re a tagállamok egy mérleget szeretnének vonni a magenergia, az atomenergia biztonság kérdéseit illetően, és az a szilárd elhatározásunk, hogy ezt a köztes egyenlegvonást, ezt előbbre hozzuk, és megvizsgáljuk azt, hogy nem kellene-e kibővíteni az anyagi jogi eljárásokat az európai európai nukleáris energia biztonság területén. Nyilvánvalóan a stressztesztek is majd megfelelő tapasztalatot mutatnak, hogy hogyan lehetne ezt a területet európaivá tenni, és hogyan lehetne eh, az atomenergia, a nukleáris energia területén a biztonsági előírásokat európaibbá tenni az a szándékunk, és támogatást is kaptunk a mai megbeszélés résztvevőitől, magas szintű megbeszélés résztvevőitől, hogy egy átfogó, alapos eh, eh, tesztet nem csak a 27 tagállamban, hanem a, tagállamokban, hanem a tagállamoknak a szomszédos országaiban, például Oroszországban, Svájcban is le kell folytatni, eh, hasonló eh, szempontok szerint, mint az a tagállamokban történik, és meg kell nézni, hogy ezekben az országokban mit kell tenni az atomerőművekkel. Tehát itt nyilvánvalóan nem az Európai Unió határaihoz igazodunk. Tegnap találkoztam, beszéltem a nemzetközi, írtam a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatójának, és azt kértem, hogy annak, ennek a szervezetnek a munkatársai is foglalkozzanak a japánbeli, illetve a nemzetközi kockázatok újraértékelésével. Úgy gondolom, hogy Sárközi elnök úr is támogatni fogja azt a gondolatot, hogy a G20 keretében a kockázatok újraértékelését napi rendi pontát tegye a japán fejlemények fényében. Ma, holnap délelőtt a parlamentnek a Környezetvédelmi Bizottsága ülésezik, hétfőn pedig abból indulok ki, hogy az Energia Tanács, ami rendkívül ülést fog tartani, utána pedig az általános ügyek tanácsa, ami az Euratom ügyekben illetékes ülést fog tartani, Nos, azt, az a sejtésem, hogy Rompöly elnök úr a következő témában nem csak az euró kérdésében és a költségvetési konszolidáció kérdésében, hanem ebben a kérdéskörben is egy kiemelt szerepet fog játszani, állást fog foglalni. Tehát ezek a jelenlegi pillanatban az elmondandók. Elnök, köszönöm szépen biztos úr, most egy megoldhatatlan problémával szembesülök. Talán a frakcióknak kellene megállapodniuk a következőkben. 26 hozzászóló jelentkezett, objektív okokból nem kerülhet sor mindenkire. Hogyha mindenki választ szeretne kapni, akkor a hozzászólók számát redukálni kellene. Egyszerűen a jelentkezés szempontjában, jelentkezés sorrendjében nézzük, hogy ki szeretne hozzászólni, és korlátozzuk a hozzászólók listáját. Bütikofer páncsoljon. Én azt szerettem volna javasolni, hogy a mindenki, minden frakció nevében egy főt szólítsunk fel, szóljon hozzá, elnök. Megtehetjük, lássuk, hogy kik az elsők a listán. Vitál Quadras elsőként kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm biztos úr, hogy megjelent és tájékoztatott minket a helyzetről, ilyen nyugodtan, objektív és komoly módon, ahogyan ezzel is várható ilyen körülmények között. Egy igen súlyos atomkatasztrófa történt, feltételezhetően hatos szintű Japánban. Egy olyan baleset, amely súlyos következményekkel jár majd hosszú távon. Bár minden arra mutat, hogy a baleset földrajzi kiterjedése Csernobilhoz képest korlátozott lesz. Az atomenergia területen minden baleset, súlyos baleset és természetesen ez az esemény is olyasmi, amiből le kell vonnunk a következtetéseket és a tanulságokat, és amiről ön beszélt, az is élvezi a távogatásunkat, ezek a lépések. Kedves kollégák, vannak dolgok, amiket el kell kerülnünk. Az egyik rövid távon, másik pedig a pánik, amit el kell kerülni. Minden olyan döntés, amit intenzív érzelmi hatás alatt teszünk, és amelyeket rövid távra tervezünk, általában rossz döntések. Ne feledkezzünk meg az energia termelés feladatairól 80%-kal csökkenteni kell a CO2 kibocsátást, és a világon kétszerez, meg fog kétszereződni az energiafelhasználás néhány évtizeden belül. Ezért vannak ehhez eszközeink is, amelyek különözhetetlenek, és ahogy ön is elmondta, Európában úgy kell gondolkodnunk, hogy figyelembe veszük a helyi körülményeket és feltételeket. Ez a helyzet a, a, a természeti katasztrófákkal, a természeti katasztrófákkal is. Legyen ez az iránymutatásunk. Vonjuk le a következtetéseket, a tanulságokat, és amikor döntéseket hozunk, annak alapján, amit tanultunk ebből a balesetből, legyünk felelősek politikailag, és hozzunk intelligens döntéseket. Köszönöm szépen, Eka asszony. Uh, Köszönöm szépen, köszönöm a biztos úrnak, hogy ellátogatott ide ebben a nagyon is drámai pillanatban. Szeretném a véleményét eh, hallani arról, hogyan fog ez kihatni majd az európai energiapolitikára, és eh, ön hogyan tekint a nemzeti döntésekre, amelyeket az egyéni energiamixekkel kapcsolatban hoztak meg. Úgy gondolom, hogy sokan vissza fognak még térni a biztonsági kérdésekre is. Kollégin Harms. Köszönöm szépen, Harms kolléga. Ja, vielen Dank, äh, Herr Oettinger. Köszönöm szépen, Oettinger úr, hogy ma ellátogatott ide a bizottságba az én ismereteim a japán helyzettel kapcsolatban a következő megjegyzésre adnak okot. Szeretném kérni, hogy ezt vegye figyelembe a beszélgetés során. Japánban vannak tapasztalatok nagy földrengésekkel és atomerőművek nagyfokú rongálódásával kapcsolatban. 2007-ben nyáron a Kashiwazaki létesítmény rongálódott meg, és a nyolc reaktor blokkjából csak három működik mind a mai napig. Annak idején a hibakusa a hibakuság, tehát Nagasakinak és Hiroshima-nak a túlélői, illetve az ő hozzátartozóik, utódaik azt mondták, hogy Japánnak le kellene mondania az atomenergia civil hasznosításáról. Tehát japánok maguk mondták ezt, és a Kashiwazaki-nak a figyelmeztetését valószínűleg nem szívlelték meg Japánban, ezért is ülünk itt ma. Azért ülünk itt ma, hogyha jól értettem önt, hogy ilyen figyelmeztetéseket megszívleljünk. Többfer úrtól, a barátjától azt hallottam, hogy annak idején környezetvédelmi miniszterként felismerte azt, hogy a magolvadásra visszavezethető balesetek nem ellenő, nem tarthatók ellenőrzés alatt, éppen ezért arra a megfontolásra jutott, hogy a lehető leggyorsabban fel kell adni az atomenergia polgári hasznosítását. Ehhez kapcsolódik a kérdésem. Ez a felfogás, amit többfer úr is hangoztatott, és amit offenzíven képvisel évek óta, tehát azt, hogy a magolvadás, reaktor magolvadásból fakadó baleseteket nem lehet megelőzni, teljesen mindegy, hogy melyik országról van szó, és melyik erőműről van szó, az mikor épült, hogy ezeket tehát nem lehet kordában tartani, Nos, ezt a felfogást, ezt a szemléletmódot a stresszteszt és a ajánlások megfogalmazása esetén figyelembe veszik-e? Charles Chichester. Uh, köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm biztos úr, hogy ellátogatott a körünkbe ilyen gyorsan. Ugyanakkor úgy látszik, hogy uh, egy nagyon gyorsan változó helyzettel állunk szemben. A hírek uh, vacilálnak a mély pessimizmus és a mérsékelt optimizmus között hiszen azt mondják, hogy csökkennek a sugárzási értékek, amelyeket mérnek. Én arra biztatnék mindenkit, hogy tájékozódjunk pontosabban. Ez az erőmű elszenvedett egy eddig példátlan természeti katasztrófát, egy földrengést és egy cunamit, és Szerintem ne siessünk párhuzamot vonni az európai helyzet és e között a helyzet között. Vidal Quadras úrhoz kapcsolódva azt mondanám, hogy nagyon fontos, hogy ne kapkodjuk el a reakciónkat. Vannak már intézkedéseink, és győződjünk meg a helyzet körülményeiről, mielőtt tovább lépünk. Emlékeztetném önöket, hogy Európa energiaellátásának kb. 30%-át szolgáltatja az atomenergia, legalábbis az, ele, az elektromosságot, és hogyha valaki meg akarja szüntetni az atomenergia felhasználását, akkor nagyjából olyan áramszünetekre kell számítani, mint most Japánban a katasztrófa miatt. Herzog asszony. Thank you, Chairman. Thank you, Commission. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos hogy itt van körünkben, és elmondja nekünk, hogy mi a helyzet. Először is az ITRE szakbizottság nevében, valószínűleg nem csak a szocialista tagok nevében, szedeltásunkról kell biztosítani a japánokat, és mindenképpen gondolnunk kell azokra, akik mindent tesznek annak érdekében, hogy stabilizálják a helyzetet ezekben az atomerőművekben. A helyzet stabilizálása a lehető legfontosabb. A második pontként szeretném elmondani azt, hogy az Európai Unión belül minden kapacitásunkat fel kell használnunk arra, hogy a saját felelősségünket vállaljuk, és az egyik legfontosabb felelőssége az európai vezetőknek az az, hogy az európai népességet folyamatosan tájékoztassák a kockázatokról és a helyzetről. Ezért a bizottságot és az elnökséget felszólítjuk arra, hogy biztosítsák azt, hogy szakértőktől információt kérnek, és nyomon követik a helyzetet, és időben tájékoztatják a európai állampolgárokat a pánik, a legrosszabb tanácsadó. A tanácsot és a bizottságot arra szólítjuk fel, hogy működjenek együtt az Nemzetközi Energia Ügynökséggel és minden szakértői csoporttal, amely segített nekünk abban, hogy jobban kigazodjunk ebben a helyzetben. Mert ezen kívül úgy, vél, úgy vélem, hogy ez is nagyon fontos, hogy az Európai Unióban megtaláljuk annak az útját, módját, hogy hogyan tudnánk éppen segíteni abban, hogy megoldják ezt a problémát. Ezért a bizottságot arra kérjük, hogy humanitárius, illetve szakértői e, csoportot küldjön a régióba. Ez a lehető legfontosabb számunkra. És nem csak a polgári lakosságra kell gondolni, hanem a katon, nem csak a polgári e, felhasználásra, nem a katonai és nem katonai felhasználásra is gondolni kell. Azonban a Lisszaboni szerződés értelemben is az a legfontosabb, hogy maximalizál, maximális legyen a ö, nukleáris ö, védelem az atomenergia előállítása kapcsán. Nagyon fontos az is, hogy az Európai Unió szomszédos országában is ez történjen, nem csak az atomenergia biztonságára kell koncentrálnunk, hanem e, arra is e, gondolnunk kell, ami egy évvel ezelőtt történt. Not a natural disaster, but a human kind mistake. We have to promise to our European citizens. Meg kell ígérnünk az európai állampolgárainknak, hogy e, maximális szakértelemmel járunk el, hiszen tudjuk, a tudás a lehető legnagyobb kincs ezen a területen. Hosszú távon válaszokat kell találnunk azután, miután minden információra szertettünk, és így kell meghozni a hosszú távú döntéseinket. Kedves kollégák, hadd zárjam le egy mondattal, amely értelmében öm, nagy felelősségünk van öm, ennek a láncreakciónak a megakadályozásában. Remek úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, biztos úr, hogy eljött, és nem is akarom elismételni az eddig elhangzottakat, csak annyit mondanék, hogy támogatom Quadras úr, Herzogasszony és Chichester úr észrevételeit. Egy kérdésem volna csupán. Uh, <coughs> az egyeztetésbe bevonták-e Oroszországot is, hiszen Oroszország esik talán a legközelebb Japánhoz, és tapasztalata van ezzel a régióval kapcsolatosan. Most minden frakció kapott egyszer szót, a Butikófer javaslatnak megfelelően, most akkor megyek tovább a lista szerint, és reméljük, hogy mindenki egy percre korlátozódva időt biztosít másoknak is, úgyhogy meglátjuk, milyen utat találunk. Következő Szóló Del Castillo asszony. Yo en aras de, eh, en fin, eh, no consumir demasiado tiempo, renuncio. Csak hogy ne beszéljek túl sokat, ne használjam fel túl sokáig az időt, visszavonom a felszólalásomat, hiszen már eh, sokan elmondták, amit én szerettem volna. Akkor Odi úrnak adom meg a szót. Merci, monsieur le commissaire, de Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, Köszönöm, hogy eszmecserét folytat a bizottságunkkal. Először is szeretném üdvözölni azt a bátorságot és azt a méltóság teljes fellépést, amit most Japánban láthatunk és szeretném üdvözölni a nemzetközi szolidaritást is. Sajnálom ugyanakkor, hogy az Európai Uniónak nem sikerült mozgósítani a polgári védelmi kapacitásokat egy ilyen helyzetben. 2010-ben volt egy másik robbanás, rendkívüli helyzet alakult ki és hogyha megfelelően cselekedtünk volna, akkor a nulla lehetett volna a kockázata. Éppen ezért a kutatásfejlesztés, a energiabiztonság, az éghajlatváltozás területén lépéseket kell tennünk a megfelelő irányba, és hát az atomenergia területén is a közösségen belül, az európai, az Euratomon belül figyelnünk kell nemzet, a nemzetközi sztenderdek betartására, és így kell, hogy megfelelő biztonságot biztosítsunk az európai polgárok számára. Van Bremt asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak, nem csak azért, mert itt van, hanem azért is, mert gyorsan reagált. Szerintem Európának sokkal többet kell foglalkozni az energiával, és sokkal, kell, sokkal többet kell foglalkozni az energiapolitikával a jövőben biztos úr azt mondta, hogy tesz, stressz tesztekre van szükség, támogatjuk ezeket a kritériumai alapján. Egy kritériumot szeretnék kérni, különösképpen a többi is fontos, de szerintem nagyon fontos az, hogy mikor építették az atomenerőműveket. Nagyon sok ö, tagállamban, Belgiumban, Franciaországban, vagy Németországban is. A 70-es években épültek ezek a, az atomerőművek, már 40 éve állnak. Nagyon sok ö, országban vannak ilyenfajta erőművek, és Japánban az elképzelhetetlen megtörtént, de mivel ilyen kevés a tapasztalatunk az élettartamával azoknak az atomerőműveknek, ezekre kell fókuszálni. Van még egy dolog, egy, csak egy másodperc, tehát van még egy dolog, amivel foglalkoznunk kell, mégpedig az, hogy következetesnek kell lennünk, hiszen uh, nagyon szelektívek vagyunk néha. Az atomenergia egy olyan energia, amely nagy kockázattal jár, és most már az Európai Unión belül választanunk kell egy másfajta energia mix irányába. Ahol? Hol asszony? Thank you. Köszönöm szépen. Biztos úr, üdvözlöm azt a kijelentését, hogy arra készül, hogy illetve arra készülnek, hogy az atomerőműveket terelési próbának teszik ki. De van egy agályom, és ezt láthattuk már a japán helyzet alapján. A földrengés önmagában nem okozta ezt a problémát, hiszen akkor le, leállították az atomerőművet, és az ezt követő események okozták magát a problémát. Ezek az elszigetelt terhelési próbák az egyes problémákkal találhatnak megoldást, de földrengés nélkül is el tudjuk képzelni, hogy valamiféle több tényezős katasztrófa történne, egy komplex katasztrófa, az az aggályom, hogy egy ilyen stressztesztelés mit vizsgál, tudja-e vizsgálni az adott helyzetet, egy olyan helyzetet, amikor már az egyszerű biztonsági intézkedések nem működnek. Mit tehetünk egy ilyen összetettebb katasztrófa helyzet vizsgálására? Rivázi asszony, kérem, tartsák be az egy percet. Köszönöm szépen Ettinger úr, hogy eljött. Először balesetről, majd katasztrófáról, majd apokalipszisről hallottunk. Nagyon súlyos a helyzet Japánban, de Európának is felelőssége van itt. Itt van egy feladatunk az atomenergia területén, és újra kell értékelnünk a kockázatokat, most a japán helyzet tükrében, hallhattuk, hogy több dolog adódott össze, földrengés, a cunami, majd leállt a hűtőrendszer, és most még egyszer át kell tekintenünk a biztonsági helyzetet az atomerőművekben, hogy fog ez kinézni. A például Olaszországban a földrengések területén például lehetne -e építeni atomerőműveket, vagy akár Bulgáriában is, vagy azok az erőművek, amelyeket most építenek az ilyen területeken, erről mit gondol az Európai Bizottság elnök? Köszönöm szépen! Angelika Nibla következik. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Én is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy eljött hozzánk, és azért is köszönetet szeretnék mondani, hogy ilyen átfogó tájékoztatást adott az aktuális ö, ö, dolgok állásáról, ahogy azt Japánban látjuk, másodszorban pedig az azóta tett intézkedésekről. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani, azért is, mert azt gondolom, hogy biztosként vállalja a felelősséget, és európai szinten a szükséges intézkedéseket kezdeményezte. Éppen ezért jónak találom, hogy ilyen rendkívüli stressztesztekre tett javaslatot, és ezt a 27 tagállamban, és ezen túlmenően is eh, szeretnének elvégezni. Azt kell, hogy mondjam, most a kockázatokat újra kell értékelnünk, ahogy elhangzott. Nyilvánvalóan a standardeket újra kell fogalmaznunk, és minden szinten európai megoldásra kell törekednünk. Nem lehet az, hogy minden egyes tagállam a saját el eh, elképzeléseinek megfelelően eh, ülteti át a 2009-es eh, irányelvet, gyakorlatilag ez vicc, ami abban áll, ugye az van benne, hogy, hogy magas szinten kell eh, gondoskodni a biztonságról, tehát úgy gondolom, hogy ez nem lehet a mi közös európai standardünk. Szeretném kérni önt minden nyomatékkal, hogy ezen a területen új elképzelésekkel, javaslatokkal álljon elő, és ez nyilván itt a parlamentben is széleskörű támogatást fog kapni. Harmad sorban pedig egy kérdésem lenne önhöz, ami a további intézkedéseket illeti fontos lenne megfontolnunk, hogy hogyan tudunk alternatív energiaforrásokra kitérni, amelyek, és ezt természetesen még jobban és még gyorsabban hogyan tudjuk megtenni, hogyan tudjuk a szükséges hálózatokat kiépíteni, és hogyan tudunk ebbe több pénzt eh, belepumpálni, hogyan tudunk az intelligens, gyors eh, infrastruktúra kiépítésére több pénzt fordítani és ami pedig az energia megtakarítás, energiahatékonyság kérdését illeti, itt is lenne egy kérdésem, eh, hogyan lehetne ezt felgyorsítani. Elnök te kolléga, köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, van nyilvánvalóan egy maradék kockázat, ezt a matematikusok be is tudják mutatni. Ez a valószínűség számításban egy fogalom. Gyakorlatilag ez a maradék kockázat, ez bekövetkezett múlt pénteken, és még ma is ennek vannak tanulói. Nagyon örülök, hogy ilyen gyorsan cselekszik, ami a stresszteszteket illeti. A kérdésem pedig az lenne, hogy a kiégett fűtő elemeknek a kérdése is megoldásra vár. Ezeket ugye otárolják a, a, a reaktorok, reaktorokban, ezekre is kiterjed a stresszteszt Eh, hol kolléga említette, hogy nem a földrengés volt a tulajdonképpeni oka ennek a katasztrófának, amit most, most várnak, hanem az, hogy egyszerűen összeomlott egyik pillanatról a másikra az áramellátás, eh, és eh, ez érintett egy erőművet, hogyan fogják az Európai Uniónak a 143 erőművét az építés évet tekintetében és élettartama tekintetében vizsgálni, hiszen nyilvánvalóan az építésükkel egy bizonyos élettartamot terveztek el, és meg kellene néznünk, hogy ennek a maradvány kockázatnak mekkora az esélye. Ez hogyan értékeli a bizottság elnök, Kolonska Bobinska asszony. Dziękuję bardzo, panie komisarzu. Słusznie pan powiedział, że jeszcze nie ma oceny e, faktów, nie wiemy jeszcze co. Köszönöm szépen, biztos úr. Nagyon helyesen fogalmazott, amikor azt mondta, hogy nem tudjuk pontosan mi fog történni ennek nyomán, de Európában a közvélemény változik az atomenergia témájában, vagyis egyre inkább más érdembe, értelemben nyilatkoznak meg az atomenergiával kapcsolatosan arról beszélnek, hogy meg kell változtatni az energiamixet. Ön úgy gondolja, hogy a Japánban történtek hatással kell, hogy legyenek a mi energiastratégiánkra? Mit mond azoknak az országoknak, akik most szeretnének atomerőművet létrehozni? A brandenburgi miniszterelnök azt mondta, hogy Lengyelországnak és át kellene gondolnia az energiapolitikáját, és nálunk nincs is atomerőmű. Csacsi Makakis úr úgy gondolom megfelelő úton járunk, hogy a stresszeteket folytatom, hogy uh, mi a helyzet a belenei bulgáriai projekttel ez, és a Fessenheimi projekttel. Ezek két olyan projekt, amelyek valószínűleg fontos szerepet játszanak már a stresszteszt esetében. Második pont, Németország bejelentette, hogy holnaptól hét erőművet lekapcsol. Ez meg gyors, tehát a gyakorlatilag a Német Szövetségi Köztársaság által választott stratégia felgyorsítja azt a stratégiát, hogy alternatív energiaforrásokra térünk ki. Egy harmadik kérdés pedig az, hogy globális szinten vannak még egyéb ö, ö, földrengés sújtott a területen, vagy földrengés ö, kockázatos területen épült atomerőművek. Ön, mint biztos, a G8 és G20 csúcson keresztül, illetőleg az ENSZ-en keresztül esetleg egy konvenciót indíthatna el ezen a területen Děkuji, pane předsedo. Köszönöm szépen. Egy kérdést szeretnék feltenni a biztos úrnak. A rövid szakasztán, amíg alacsony volt az olaj ára, gondolja, hogy fel fog -e ismételten menni a nyersolaj ára. Mit gondol, valóban felfog, fel fognak menni az árak, és mit fog tenni az Európai Unió ezzel kapcsolatban? koffer úr következik. Hogyha Japán, Japánra gondolok, akkor nagyon szomorú vagyok, hogyha Európára gondolok, akkor, akkor nem is értem, hogy mi a helyzet. repülőgép szerencsétlenség egy, amely egy atomerőművet érint, az nem valószínűtlenebb, mint ami Japánban történt. Ez is lehet egy maradék kockázat. Miért nem vagyunk képesek arra, hogy abból a tényből kiindulva, hogy ez a maradék kockázat 25 éven belül már másodjára történt, miért nem Eh, akarjuk most már tudomásul venni ezt a maradék kockázatot, amely most már számszerűsíthető, miért nem akarjuk ezt elfogadni? Meddig, meddig kell még, mikorra lesz elérhető a stresszteszt eredménye az ön, eh, közülemény számára? Fan Nisztelrooy úr lenne egy kérdésem a kritériumokat illetően, amelyeket majd a stresszteszt alapján fognak alkalmazni. Egyrészt látom azt, hogy önkéntes teszteket kívánnak létrehozni, amelyeket a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel próbálják végrehajtani. Mit gondol, hogy lesznek-e más kritériumok, hiszen Hollandiában mi is önkéntesen együtt működünk. 71-ben épült atomerőművünk van, ezt jónak ítélték. Természetesen a kritériumokon ne kell gondolkodni a parlamentnek is. Nem is gondoltuk arra, hogy ilyesmi történhet. Frau Matthias. Matthias asszony. a Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, nagyon jó, hogy eljött hozzánk. Két kérdésem lenne. Kezdetben azt mondta, hogy a japán erőművek kicsúsztak az ellenőrzés alól. Hogyha Európában alakulna ilyen helyzet, tehát egy ilyen baleset következne be, mondjuk egy természeti katasztrófa, akkor Európában lehetséges lenne az ellenőrzés fenntartása? Egy másik kérdés pedig, amiről ugye már elhangzott, hogy itt stressztesztek lesznek, és megfelelő szabványokat dolgoznak ki. Mit gondol, mi lesz a dramatikus eh, drámai eseményekből levonható, az Európai Bizottság számára levonható ö, eh, ö, eh, konzekvencia, következtetés? Piper úr. Köszönöm szépen, biztos úr, gratulálok. Biztos úr, hogy egy ö, egységesen fel, egységes fellépésre tudja kényszeríteni az európai tagállamokat a kockázatok újraép értékelése területén. A védelmi célokkal kapcsolatban ugye 30 százalékos csökkenést kértünk 2030-ig, 32%-a az energiának, az áramnak azonban a magenergiából származik. Hogyan tudjuk a céljainkat betartani 2030-ra a nukleáris energia nélkül? Miért az elképzelése? Elnök, Balcsitis úr? Köszönöm szépen, elnök úr. És a biztos úrnak is köszönetet szeretnék mondani azért, hogy ilyen gyors intézkedéseket tett. A Csernobili katasztrófa következménye és az volt, hogy nem jól működött a hűtési rendszer, és furcsa hallani, hogy 20 évvel későbbre sem készült fel a világ erre az eshetőségre, tehát jobb technológiát nem találtak ki. Eddig az atomenergiában volt két prioritás, azt mondták, hogy ez a legtisztább és a legolcsóbb energiaforrás. Hát most már a tisztaság vitatható. Az EU keleti országainál megnőtt a, a halálozási arány és a rákos megbetegedések aránya is a Csernobili katasztrófa után. Az, hogy most ezzel a legolcsóbb, felmerül ezzel kapcsolatosan a kérdés, hogy valójában mennyibe kerül, hogyha figyelembe veszük az építkezés költsége, a felszámolás költsége és a következmények. Hökmark kolléga. Köszönöm szépen. Nagyon fontos, hogy folytassuk ezeket a terhelési teszteket, de az is fontos, hogy levonjuk a következtetéseket már amennyiben lehetséges abból, ami történt, hogy meglássuk, mi az, ami releváns az európai atomerőművek szempontjából, és ezt kell figyelembe vennünk. Talán azon is el kell gondolkodnunk, hogy az a katasztrófa, amely Japánban történt, ez történelmi méretű katasztrófa a társadalom minden rétegét érinti. Elpusztított falvakat, házakat, egész városokat, mindenféle ágazatot érintett, úgyhogy járjunk el gondosan, és gondoskodjunk arról, hogy minden következtetést levonjunk a történésekből, nem csak a stressztesztek tekintetében, hanem hogy abban a vonatkozásban is, hogy mi történt előtte. Mi más környezetben élünk, de talán lesz lehetőségünk arra, hogy növeljük a saját atomerőműveink biztonságát, és ha igen, akkor ezt meg kell tennünk. Kedves kollégák, nagyon sok mindenki szólhatott, sajnos azonban nem szólhatott mindenki, sajnos nem változtathatok ezen csak sorrendben haladhattam, és próbáltam az egyes frakcióknak szót adni, ez talán sikerült. Most pedig Öttinger úrnak szeretnék lehetőséget adni arra, hogy válaszol a kérdésekre, hiszen ez is ugyanolyan fontos. Uh, Sajnos lehetetlen. Mindenki azt mondja, hogy egy, egy percet kér, csak azonban Öttinger úrnak távoznia kell, ezen nem tudok változtatni. Nyilvánvalóan, hogy a kérdéseket tettek föl neki, akkor válaszolni is kell tudnia rá úgyhogy sajnos nem változtathatunk ezen. Parancsoljon Öttinger úr! Szívesen fölkínálom önöknek azt a lehetőséget, hogy esetleg leülök az elkövetkezendő hetekben a frakciók megbizottjaival, és őket tájékoztatom az aktuális helyzetről, különösen stressztesztek menetéről, tehát a kérdés ugye az volt, hogy mit vizsgálunk a stressztesztek során, mik a standardek, a kritériumok, lesznek-e külső szakértők, azokat hogyan választjuk ki. Nos, én minden döntés előtt, ideje korán szívesen eszme, eszmét cserélek és kapcsolatot veszek föl a frakciókkal, a pártokkal. Láttuk ugye ezeket a hát Elnök, hogyha sikerül valakinek ugye abban tökéletesen el tudnak járni, hogy különböző információkat mutassanak itt föl nekem, és akadályozzanak a munkámban. Én a sajtótájékoztatón előzőleg, ahol ön, azt mond, ön is jelen volt, ott azt mondtam, hogy év közepéig kidolg, ki szeretném dolgozni a kritériumokat, hogy aztán a második fél évben ezeket a stresszteszeket le tudjuk folytatni. Elnézést! Thomas úr, hogyha hogyha ön vállalja azt, hogy a ezt lefolytatja, akkor megbízom önt ezzel ezennel, úgyhogy sok szerencsét hozzá. Azonban, hogyha alap, alaposan akarunk eljárni, az idő kell. A sajtótájékoztatón azt mondtam, ezt ön is e, tudhatja, hiszen ott részt vehetett, hogy, hogy júniusig kiválasztjuk a kritériumokat a nemzeti szabályozók részvételével, közreműködésével, és utána a második fél évben le akarjuk folytatni a stresszteszteket. Én azt mondtam, hogy haladéktalanul, időbeli késedelem nélkül, de alaposan fogjuk ezt a tervet végrehajtani. Ez lesz a mi ambiciózus időtermünk. Ami pedig az érdemi kérdéseket illeti először is. Nos, a skála beosztás, azt a Bécsi ügynökség, hozta létre, és a négyes kategóriába sorolja a japán balesetet. Nem. A franciák javasolták azt, hogy hatra minősítsék föl a besorolást. Elnök, tartsunk be egy szabályt, máshogy nem fogunk tudni előre haladni. Tehát mindenkinek időt hagyunk, lehetőséget adunk, hogy elmondja a véleményét. Tehát az én véleményem, mielőtt beléptem volna ebbe a terembe, az akkor az volt, hogy, hogyha ön a megbeszélései során ö, több minden információ jutott, mint én, akkor kérem mondja azt el. Tehát tehát a 16 óra előtti állapot hivatalosan még az volt, hogy négyes a besorolás, a franciák hatos besorolás javasoltak, azonban azt is mondtam, hogy nem zárjuk ki, hogy romlik a helyzet ezekben az órákban. Másodszorban a feladatomat abban láttam mindeddig, hogy a saját kompetenciám keretén belül működök először is, tehát az megújuló energiaforrásokat, ami eszközünknek látom az energiamix megváltoztatására, arra, hogy megnöveljük ugye 32, 30%-ra 2020-ra ennek a részarányát, és aztán ezen is túlmenjünk. Másodszorban bejelentettem azt is, hogy az önök által elfogadott irányelvet előnyben részesítem, és, és egy és, javasol, és javaslatot teszek ennek a reformjára, az elmélyítésére. Ami pedig a tagállamok kérdését illeti, voltak hangok a sajtótájékoztatón, amelyeknek a, amelyeket a következőképpen választ szóltam meg, a tagállamok pozícióját és az atomerőműveket ki tekintetében gyakorlatilag semmiféle mozgólódás nem volt a tagállamok részéről, németországi bejelentést eltekintve. Ugye Ausztriában nincsenek atomerőművek. Ja, igen, tökéletes csodálatos, amit mond, azonban én most azokról a tagállamokról beszélek, akiknek esetleg módosítaniuk kellene az energia mixüket. Tehát gyakorlatilag jelenleg a vita, ami a moratórium, és ami a kikapcsolás körül folyik, és ami a későbbi atomenergiával lemondásra vonatkozik, ez a német nyelvterületre korlátozódik ez a vita. Nos, nekem tiszteletben kell tartanom azt, hogy a római, a francia és a londoni kormány és az új tagállamoknak a kormányok hogyan foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Az én álláspontom ezért az, hogy a megújuló energiaforrások részványát növelni kell, másosorban az irányelvet erősíteni kell, hogyha stressztesztek arra az eredményre vezetnek, hogy cselekednünk kell, és erősebb európai standardizázása van szükség a biztonság területén. Van Bremt kolléga asszony, ön ugye a nemzeti kormányok tagja volt éveken keresztül, az önöknek ugye az atomerő művei, azok működtek, amikor ön kormányon volt. A belga atomerőműveket nekem még nem volt alkalma vizsgálni. Önnek a nemzeti kormányban és a regionális kormányban volt erre lehetősége éveken keresztül, hogyha tudjuk, hogy a nemzeti kormányok a felelősek, és voltak felelősek az energiamixel, és erről nem változtattak az alkotmányos konventben, most akkor én nekem demokrataként el kell fogadnom, azt, hogy pont ezekben az órákban a nemzeti pártokban, parlamentekben és kormányokban hogyan hoznak döntéseket nyilvánvalóan én az olaszországi népakarathoz kötve vagyok, ami a atomenergiát illeti. Természetesen adhatnak nekem új kompetenciákat, de várjanak tőlem többet, mint amit a saját kompetenciám alapján elvégezhetek. Én végrehajtó vagyok, ügyvezető vagyok, nem jogalkotó. Nekem a jogalkotók átadott lehetőségeket kell kimerítenem, nem jog, jogot alkotnom. Ez az önök feladata, a tagállamok feladata, és adott esetben egy, egy alkotmányozó konventnek a feladata. Természetesen ezeknek eh, a elveknek a további írásáról eszmecserét folytathatunk, azonban az energiamix területén csak eh, akkor van esélyünk, hogyha együtt működünk, hogyha ősszel a 2005-ös roadmap keretében például 2030-ra 33% helyett akár 40% fölötti értéket szeretnénk elérni, akkor én kíván, akkor én a Franciaország, Lengyelország reakciójára nagyon is kíváncsi vagyok, hiszen ők ugye szenet és atomenergiát használnak Nézze, Harms asszony, be találkozhatunk holnap, és beszélhetünk egymással, rendben van. Én most a legjobb tudásom szerint próbálom legalább félig megvászolni a feltett kérdéseket. Aztán, ami a magolvadást illeti, egyet tudunk, a célunk az kell, hogy legyen, hogy a magolvadást megakadályozzuk, tehát többféle biztosítással kell ellátni a hűtő rendszereket, és nyilván van a szükség áram ellátásra is gondoskodni kell, hogy ha ez bekövetkezett, ez a magolvadás, eh, eh, akkor mit tudunk tenni? Hát ezt nem tudom adott esetben visszafordíthatatlan károk következnek be a légkörben, a talajban, a vizekben. Ami tokiai miniszterelnök órával ezelőtt azt mondta, hogy az energiaipari vállalat akik ezt a hat reaktort működtették, és akik most foglalkoznak ezekkel a vészhelyzetekkel, azok rosszul tájékoztatták a lakosságot. Tehát Japánban tehát Japánban most már csak egy korlátozott cselekvőképességű vállalat van, és egy korlátozott cselekvőképességű kormány van. Tehát ott gyakorlatilag a helyzet a cselekvőképességtől nagyon messze eltávolodott. Mi itt az Európai Unióból technikai műszaki segítséget kínáltunk fel, de az elmúlt napokban az a veszély állt fenn, hogy a segítségnyújtás elfogadására való hajlandóság az korlátozott, és a Bécsi ügynökség eh, eh, Bécsi ügynökség órákig várt, hogy kérnek-e szakértők. Nyilvánvalóan az kell, hogy a célunk legyen, hogy az Európai Unióban, aztán pedig a G20-on keresztül és a Bécsi ügynökségen keresztül egy globális dimenzióba helyezzük ezt a kérdést. Ebben Oroszország egy szükséges partnerünk kell, hogy legyen, hiszen Oroszország nagyon erősen hasznosítja az energiamixén belül az atomenergiát, és ott fenn is fogja tartani az atomenergia szerepét. Éppen ezért oda exportálunk ellen a stressztesztjünket, ez egy kitűnő ötlet tehát az energia politikai partnerségben ezt föl kell, hogy vessük. Belené kérdése. Úgy gondolom, hogy a földrengés kérdését, a biztonság kérdését kiterjedtebben kell kezelni. Először is a bolgár parlamentnek és kormánynak, másodszorban a beruházódnak, harmadsorban természetesen nekünk is. Jelenleg úgy tűnik, hogy a regionális piac szüksége van új, illetve nincsen szüksége új árammennyiségre, például az RVE természetesen nyilvánvalóan nem ok nélkül szállt ki ebből, a, ebből az üzletből. Azt mondta, hogy nincsen piac, gazdaság értelemben vett piac ott, éppen ezért fennmaradt az a kérdés, esetleg más beszáll-e az üzletbe, illetve fennmaradt az a kérdés, hogy megfelelő biztonságot lehet-e garantálni. A másik eset is hasonlít ehhez. Úgy gondolom, hogyha egy stresszteszet folytatunk le, és ott megbízunk szakértőket, és hitelesek maradunk, objektívek maradunk, akkor nyilvánvalóan az a helyzet, hogy, hogy a földrengés kérdését rendkívül érzékeny kérdésként eh, kell majd kezelnünk ami pedig a kiégett fűtőelemeket, a nukleáris hulladékot illeti, amelyeket ott tárolnak az erőművekben. Nyilvánvalóan ezekre is ki kell terjeszteni a stressztesztet, ez teljesen világos. Ez a lokális szabályozóknak a feladata tehát operatív és regionális szinten is a stressztesz tárgya lesz ez a nukleáris hulladék és még egyszer, húsvét után a kritériumokat egy ilyen nyers tervezetben be fogom nyújtani önöknek, és nagyon szívesen elfogadom önök részéről a kiegészítő javaslatokat, mielőtt a stresszteszteknek a megbízásba adásáról döntünk az egyes tagállamokban. Ami pedig Németországot illeti teljesen világos, hogy a, hogy a átviteli hálózatok például az északi tengeri és közép-európai irányba irányuló átviteli hálózatoknak fontos szerepe lesz majd a atomerőműveknek a lekapcsolása miatt. Ezekben az órákban úgy tűnik, hogy növekszik a kvótáknak, a széndiokszid kvótáknak az ára, és ennek nyilván megvan a maga oka. azt várom, hogy az Európai Tanács a következő héten legmagasabb szinten foglalkozik ezzel a témával, és a G20-ak pedig egy hangon fognak támogatást nyújtani, hogy a kőolajára emelkedik-e, ezt ebben az órában nem tudom, de azt gondolom, hogy mindannyian aggódunk emiatt. A Japánból érkező képek és az, hogy a kőolaj ára 80, 90, 100, 110 dollárt fog-e elérni, ez, ez nyilván másodlagos kérdés, azt illetően, hogy mit látunk Japánban. Elnök, biztos úr, köszönöm szépen minden kolléga nevében, hogy ilyen gyorsan eljött ide a bizottságunkba, és tájékoztatást adott, és azt is köszönöm, hogy ilyen gyorsan válaszolt a kezdeményezésekre, és foglalkozott a számukra fontos témákkal. Biztos lehet abban, hogy nagyon hálásak vagyunk önnek, hogy egy ilyen tárgyilagos módon nyilatkozott egy ilyen fontos kérdésről. Köszönöm szépen. Ezzel berekeztem az ülést.